Gut, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann... Er- Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, akkor most hivatalosan is megnyitom a mai meghallgatásunkat a GSP plusz témával kapcsolatosan. Két éves ez a jogszabály, és arra reflektálunk ma, hogy működik-e ez a rendszer, avagy sem, illetve hogy hol szorul javításra. Örülök neki, hogy egy egész sor tekintélyes szakértőt üdvözölhetünk ma a körünkben. Itt van először is Cecília Malmström, kereskedelmi biztosunk, szeretettel üdvözlöm. De itt van Christian Löffler is, aki a külügyi szolgálat főtitkár helyettese, őt is szeretettel üdvözlöm. Továbbá a GSP pluszból rendkívül módon profitáló országokból is érkeztek hozzánk szakértők. Asuf Ali van itt, aki Pakisztánból érkezett ide, valamint itt van Mongólia nagykövete is. Nagyon sz- nagy szeretettel üdvözöljük őket is. Um a második részben részletesen beszélni fogunk a végrehajtásról, illetve a civil társadalom bevonásáról a GSP plusz mechanizmusba. Örömmel számolhatok be arról, hogy négy további szakértő érkezett ide. Varga asszony, aki a Nemzetközi Munkaügyi Szervezettől érkezett ide, Venkler úr, van itt továbbá, Rányi úr, aki a Justice and Peace koordinátora, valamint itt van Áván úr, aki a Pakisztáni Szakszervezeti Szövetség elnöke. Szeretettel üdvözlök mindenkit, aki a mai ülésünkre eljött. Szakértők egész sora van a körünkben tehát, nagyon örülök annak is, hogy a VTO parlamenti konferenciájából is érkeztek ide kollégák, akik szintén nyomon követik a GSP Plus-ról szóló vitát, hiszen a VTO számos tagállama számára is jelentős kérdés ez. Az irányító bizottság, irányító grémium kb. 20 tagja van itt ma, Kínából, Indiából, Botswanából, Kolumbiából érkeztek ide, valamint európai partnerországokból is. Szeretettel üdvözlöm Önöket is! A GSP Plus a parlament és a tanács közötti jogalkotási munka eredménye. Két éve születtek meg a szabályok, és most arra reflektálunk majd, hogy ez a megfelelő eszköze arra, hogy a GSP pluszhoz kapcsolódó 27 egyezményt végrehajtsuk, és hogy hogyan működik ez az egész. Hiszen az érintett időszak 10 évet ölel fel, ezért fontos két év elteltével mérlegelni, hogy a továbbiakban hogyan kellene eljárnunk. Örülök annak is, hogy a bizottság készített egy jelentést az eddigiekről, és ezt a jelentést Malmström asszony fogja bemutatni. Mielőtt megadnám neki a szót, megadnám még egyszer a Júri szakbizottságbeli kolléganőnek a szót, aki a maga részéről szintén üdvözli majd a résztvevőket. Tessék. Köszönöm szépen, Langen úr. Először is eh, szeretném elismerni azt, hogy egy ilyen horizontális kérdést milyen fontos, hogy az Inter és a DROA együtt vitasson meg. Köszönöm, hogy lehetővé teszik ezt a hatékonyság érdekében, hiszen mindannyian erre törekszünk. Fontos hangsúlyoznunk azt, hogy a kereskedelem politika mekkora súlyjal bír az Európai Unióban, ez egy eszköz, amelyel a nemzetközi porondon felléphetünk annak érdekében, hogy javítsunk a világban az emberi jogok helyzetén egy nagyon kritikus időszakban, amikor egyre több a válság és a kihívás, amelyel meg kell küzdenünk. A GSP rendszer ebből a szempontból egy különösen értékes eszköz, ugyanis tükrözi azt, hogy mi kell legyen az Európai Unió filozófiája a külső fellépés, illetve a harmadik országokkal való kapcsolatrendszer keretében. A nemzetközi kereskedelem által nagyon hasznos gazdasági lehetőségeket teremthetünk, ugyanakkor súlyos hibát követünk el hosszú távon, ha nem érjük el azt, hogy más kötelezettségvállalás is párosuljon ehhez, a jó kormányzás, az emberi jogok védelme, a munkavállalói jogok védelme, illetve a környezetvédelem terén. Ezeket is a 2030-as menetrend keretébe kell helyeznünk. Ez a meghallgatás most lehetővé teszi azt, hogy meghalljuk a különböző feleket, hogy jobban értékeljük azt, hogy ez a rendszer gazdasági szempontból mennyire hasznos, illetve felmérjük azt, hogy a gazdasági kapcsolatok és az emberi jogok között milyen fontos az összefüggés ugyanis ez egy közös érdekünk, közös érdekünk a demokrácia védelme, valamint a haladás védelme. Természetesen minden kedvezményezett ország külön álló és sajátos, ugyanakkor közös a céljuk, amelyet valóra szeretnének váltani. 27 nemzetközi egyezménynek szeretnénk egyetemes értéket biztosítani a valóságban, nem csak papíron. Langen úr nagyon fontos kérdéseket vetett fel. A rendelet hatályba lépését követően két évvel ezeket fel kell vetnünk. Például azt, hogy ez a legmegfelelőbb eszköz, illetve hogyan tudjuk a kötelezettségvállások nyomonkövetését értékelni, hogyan tudjuk um, a rendeletben szereplő um, eszközöket, mint a 15-ös cikket jobban érvényesíteni, ha például sor kerül a preferenciák felfüggesztésére, és a civil társadalom hogyan tud konstruktívabb szerepet betölteni, hogyan tud struktúráltabb módon fellépni. Ebből a szempontból nagyon fontos, hogy a bizottság elkötelezte magát a civil társadalommal való kapcsolatok jobb kiépítése érdekében. Ma mérleget vonunk az első két évből, és fontos, hogy felvázoljuk, melyek azok az elemek, amelyek által javíthatóak az eszközök. A DROA, az Emberi Jogi Albizottság részéről természetesen mi mindig készen állunk arra, hogy együttműködjünk a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottsággal. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig még egy gyakorlati megjegyzést tennék kevés az időnk, és szeretnénk az összes szakértőt meghallgatni, szeretnénk megadni a lehetőséget, hogy felszólaljanak, és ezt követően eszmecserét is szeretnénk tartani, ezért kérném, hogy mindenki tartsa be a hozzászólási időt, ez vonatkozik az előadóinkra is. 7 percet szeretnénk mindenkinek biztosítani. Cecilia Malmström, parancsoljon öné a szó. Köszönöm, elnök úr, elnök asszony, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Nagyon hálás vagyok, amiért a parlament megszervezte ezt a meghallgatást. Ez egy nagyon fontos téma, Tudják, hogy jó magam és a bizottság is nagy jelentőséget tulajdonítunk a kereskedelem és az európai értékek közti kapcsolatnak, mint amilyenek például a fenntartható fejlődés, illetve az emberi jogok. Ezt a Trade for All közleményünkben is kifejezésre jutattuk. Azóta ez csak egyértelműbbé vált, és ez természetesen kapcsolódik a jelenlegi migrációs válsághoz is. Az Európai Uniónak vannak eszközei, amelyek által hozzájárulhat a növekedéshez, a fejlődéshez a fejlődő országokban, ezeket pedig fel kell használnunk, és jobban kell őket felhasználnunk. A GSP Plus program ebben a kontextusban most fontosabb, mint korábban a jelentéstételi időszak 2014-15 között a GSP plusz 14 országra, 300 millió lakosra terjed ki, ezek közül 30% 18 évnél fiatalabb, tehát a világ lakosságának nagyon jelentős részéről van szó a program arra épít, hogy hogyan tudja a kereskedelem a fenntartható fejlesztést, illetve a jobb kormányzást elősegíteni. Biztosítja a partnereink számára a legnagyobb piachoz való hozzáférést a világon, és ezáltal javíthatóak az életkörülmények. A partner kormányzatok 27 fő nemzetközi egyetemes egyezmény életbeléptetése mellett kötelezték el magukat. Tehát a kereskedelem abban is segíti az embereket, hogy közvetlenül, illetve közvetett módon hozzájárul a jó kormányzáshoz. Éppen ezért a kereskedelmi lehetőségek ösztönző erővel vannak, a gazdasági növekedést serkentik, a növekedés könnyebbé teszi a nemzetközi egyezmények végrehajtását, és a nyitott társadalmaknak köszönhetően növekedik a jólét és a beruházások is. Először tehát az első jelentésről kell beszélnünk, arról, hogy mindez a gyakorlatban hogyan működik. A múlt hónapban a bizottság Mogherini főképviselővel kiadta az első jelentést a GSP Plus programról, illetve a GSP rendszerről két évvel azután, hogy megreformálták az egész programot a cél az volt, hogy jobb eredményeket érjünk el. A jelentés egy nagyon fontos eszköz. Az első alkalom most, hogy az Európai Unió nyilvánosan, formálisan, szisztematikusan állást foglal arról, hogy a partnereink milyen erőfeszítéseket tesznek az emberi jogok védelme, illetve a fenntartható fejlődés terén. Tehát ez egy nagyon jelentős dokumentum. Kitérnék némileg arra, hogy mit tartalmaz ez a jelentés egyértelműen felvázolja a haladásról szóló helyzetet, hogyan, hol áll a 27 egyezmény végrehajtás, ugyanakkor értékeljük azt is, hogy mire van szükség ahhoz, hogy további előrelépést érjünk el most és a jövőben. Például nézzük meg Pakisztán és a gyermek munka esetét. Ali úr nyilván egyetért velem abban a tekintetben, hogy a gyermek munka egy komoly problémát jelent az országban, ugyanakkor a jelentés arra is rámutat, hogy a pakisztáni tartományok dolgoznak annak érdekében, hogy kidolgozzanak jobb szabályokat, jogszabályokat, amelyek által ez felszámolható. Forrásokat is elkülönítettek az ellenőrzésekre. Punjabban például egy jogszabály tervezet, jogszabálytervezetet dolgoztak ki, ami a tartományi közgyűlés elé lesz terjesztve. Egy másik példa pedig Mongólia a nagykövet remélhetőleg majd megerősíti, hogy általános az erőfeszítés, az elkötelezettség a civil társadalom, a parlament részéről az egyetemes emberi jogok előmozítása érdekében. Azt is szeretném megjegyezni, még akkor is, hogyha nem tartozik konkrétan a GSP Plus keretébe, hogy Mongólia eltörölte a halálbüntetést. Ugyanakkor itt is van még mit javítani, például szükség van egy teljesen független nyomozati rendszer kidolgozására, hogy felderítsék a kínzásokat és egyéb emberi jogi jogsértéseket. Elfogadtak egykor egy programot a korrupcióról is, ez kitér az adóbevételekre, a rendőri szervek vizsgálatára, de természetesen a korrupció elleni küzdelem egy nagyon fontos feladat, és a korrupció ellenes jogszabályokat megfelelően kell végrehajtani. Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy Örményországnak is további erőfeszítésekre van szüksége a választási törvény érvényesítése során. Tehát ezek azok a megállapítások, amelyeket megtalálhatunk ebben a jelentésben. Minden egyes partner esetében értékeljük azt, hogy az emberi jogok, a jó kormányzás, a környezetvédelem, a szociális jogok terén hogyan teljesítenek. Amit azonban nem találnak meg, az a különböző országok rangsorolása ugyanis ez nem felelne meg a kérdéskör komplexitásának. Mindenki erőfeszítést tesz, a GSP Plus rendszer teljesítése érdekében, ezért nem fogalmazunk meg ajánlásokat sem arra vonatkozóan, hogy a preferenciákat vonjuk vissza. Miért nem? Azért, mert hangsúlyozzuk, hogy fontos a haladás, az előrelépés, tudjuk, hogy itt bonyolult történelmi, társadalmi problémákról van szó, amelyeket az Európai Unió sem tudott egyik napról a másikra megoldani, vannak országok, ahol még a 80-as években is az Európai Unióban a gyermekmunka létezett. Tehát a változás lassú, hosszú távon kell támogatást nyújtanunk a változás érdekében. Éppen ezért a GSP Plus program 10 évre szól, hosszú távú kötelezettségvállásról van itt szó. A kormányzatok hosszú távú ígéreteket tettek, de a jelentés azt is megfogalmazza, hogy hol van szükség további előrelépésre, és őszintén fogalmazunk, az emberi jogok, a politikai jogok, illetve a szakszervezeti kapcsolatok témájában. A részletes kérdőívek alapján egyfajta scoreboardot dolgozhattunk ki, arra vonatkozóan, hogy mit kell tenni a további a helyzet további javítása érdekében. A kormányzatok azt is megértik, hogy mi az Európai Unióban további nyomást gyakorlunk a párbeszéd érdekében, és a jelentéstételi rendszer által szeretnénk az előrelépést elősegíteni. Itt az a lényeg, hogy haladjunk, alkalmazzuk az egyezményeket és javítsunk az életkörülményeken. A következő monitor jelentésben megnézzük azt, hogy a különböző országokban milyen előrelépések történtek, belértve azokat az országokat is, amelyek ma itt képviselik magukat. A visszalépés nem egy opció, ha a helyzet romlik, akkor a GSP Plus és a standard GSP esetében is visszavonhatjuk a piachoz való hozzáférést. Belarus, Myanmar, Sri Lanka esetében ezt megtettük már a múltban, és készek vagyunk arra, hogy a jövőben is ezt megtegyük. Ugyanakkor a program fő célja az az, hogy a gazdasági és a politikai haladást elősegítsük, ezért dolgozik a bizottság a külügyi szolgálattal szoros együttműködésben, az igazgatóhelyettes majd nem sokára tájékoztatást ad erről, tehát a partnerség nagyon szoros és intenzív. Ugyanakkor az Európai Parlamenttel is további együttműködésre törekszünk, hiszen nagyon fontos a parlament szerepe. Önnek megvannak az összeköttetéseik, itt vannak a parlamenti képviselők, nyomon követhetik a helyzetet, információt kaphatnak, és ösztönözhetik azokat az országokat, eh, ahol előrelépésre van szükség, ahol eh, további javulás szükséges, és a szoros együttműködés által remélhetőleg együttműködhetünk a még jobb eredmények érdekében. Mi, a bizottság természetesen készek vagyunk arra, hogy intenzívebbé tegyük az együttműködést a parlamentek. Köszönöm, elnök úr, elnök asszony, várom a kérdéseket. Thanks a lot for this. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a kimerítő, be, kimerítő bevezetőt. Most pedig elúr következik Pakisztánból. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, és tisztelt elnök asszony, tisztelt szakbizottsági tagok, tisztelt civil társadalmi képviselők, hölgyeim és uraim. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek az Európai Parlamenteme szakbizottságában, és beszámolhatok arról, hogy Pakisztán hogyan vélekedik a GSP Plus-ról. Ez a nyilvános meghallgatás kiváló alkalom arra, hogy mérleget vonjunk arról, hogy 2014. december óta milyen erőrelépések történnek, és az, az Európai Parlamenttel együtt megvizsgáljuk azt, hogy milyen kihívásaink vannak, és hogyan lehet előre haladni. Pakisztán számára rendkívül fontosak az EU-s kapcsolatok. Számos területen ezek megerősítését tapasztaltuk. Úgy gondolom, hogy nem csak a kereskedelem, hanem stratégiai szinten is meg kell valósulni ennek a partneri kapcsolatnak. Tisztelt elnök úr! Pakisztán a 2013-as választások óta nagy utat tett meg. A valóság változott meg Pakisztánban. Ma pa Pakisztán egy érett és működő demokrácia. A gazdaság növekvőben van, a biztonság javult. Komoly sikert értünk el a terrorista ellenes erőfeszítéseinkben, most, amikor ez a probléma a világ többi részét sújtja. 2014-ben kezdtük el az ezzel kapcsolatos munkát, egy, és 2015 júniusában indítottuk el a nemzeti tervet ezzel kapcsolatban, aminek gyümölcsei most érnek be. Minden egyes nap nagyobb gazdasági stabilitást értünk, érünk el az országban. Az utazási útmutatás Pakisztánra nap mint nap javul, és sokszor, sokszor azonban mégis negatív negatív véleményeket hallunk. Nagyon komoly áldozata Pakisztán a terrorizmusnak és a szélsőségeknek. Gyakorlatilag egyfajta háborús helyzet alakult ki. Rengeteg gazdasági kiesésről kiesést tapasztaltuk, megéltünk, meg nagyon sok élet, élet veszett el Pakisztánban, nagyon sok menekült érkezett hozzánk, és egyre csökkent a humanitárius segély, amit kaptunk. Komoly természeti katasztrófák is értek minket, és ennek természetesen gazdasági kihatása is volt az elmúlt évtizedben. Tisztelt elnök úr, ezen kihívások ellenére mi tartjuk az irányt. Pakisztánban nem fogadjuk el a szélsőségeket, és minden erőnkkel azon vagyunk, hogy inkluzív társadalmat építsünk ki. A fejlesztési célkítőzéseinket, az emberi jogi célkítőzéseinket és a demokratikus célkítőzéseinket egyszer akarjuk megvalósítani a, a pakisztáni nép érdekében. A nők, a kisebbségek és a gyermekek jogait felkaroltuk, és sok eszközzel próbáljuk elérni azt, hogy az ő jólétük javuljon. Számos szem, nemzetközi szerződést értünk, írtunk alá, és a kormány létrehozott különböző szerződés megvalósítási sejteket, különböző területi szinteken. Létezik egy Nemzeti Emberi Jogi Bizottságunk is, amely kiválóan működik, most az elveknek megfelelően működik. Ezeknek a bizottságoknak eh, nagyon komoly mandátuma van, és eh, tanácsadó szereppel is bírnak a kormány felé emberi jogi kérdésekben. Mr. Chairman. Elnök úr. Nagy megtiszteltetős számomra az, hogy bejelenthetem, hogy február 13-án a pakisztáni miniszterelnök az emberi jogi helyzetről szóló jelentést Pakisztánra vonatkozóan elfogadta. Ez egy átfogó anyag, az emberi jogi helyzetet szabályozza Pakisztánban. Ez a cselekvési terv hat tematikus ágazatra te- tér ki, és ezt különböző alágazatokra osztjuk fel. Az első ilyen tematikus terület a jogi reformok területe. A jogi reformok előfeltételei annak, hogy egy egyes államok megfeleljenek a különböző kötelezettségeinek. Nagyon fontos az, hogy a létező jogszabályokat megvalósítsuk, illetve hogy újakat valósítsunk meg, és nagyon fontos az, hogy felépjünk az emberi jogsértések ellen. nagyon fontos az is, hogy a különböző emberi jogi vívmányainkat valóban megvalósítsuk a női jogokra, a gyermekjogokra gondolok, a kisebbségek jogának védelmére, illetve a kisebbséggel élők jogainak megvédésére. Harmadik téma. A cselekvési tervem az emberi jogi oktatásra nagyon nagy hangsúly helyezkedik, helyeződik. Ezt folyamatosan kell oktatni, gyermekkortól kezdve negyedik pont – nagyon fontos, hogy a kapacitásépítés is megtörténjen, a különböző provinciákat is bevonjuk ebbe a folyamatba, és a vita során majd elemzem, hogy pontosan mi is történt. Ötödik dolog a cselekvési tervben. Az emberi jogi intézményrendszer megerősítése, az utolsó téma pedig egy nemzeti cselekvési csapat felállítása, amely azzal foglalkozik, hogy feltárja a különböző emberi jogsértéseket, és megfelelő, és ezeket kivizsgálja, illetve az emberi ö, jogvédő ö, finanszírozására szem, fordított alapokat, alapokkal is ez foglalkozik. Tisztelt elnök úr! Ebben a pénzügyi évben és a következő pénzügyi évben is, tehát július 15-től kezdve is komoly eszközöket, pénzügyi eszközöket szentelünk ennek a témának, szívesen beszámolok a részletekről. A különböző ENSZ eljárásokat természetesen betartjuk és nyomon követjük. Az ENSZ emberi jogi biztosa meghívta Pakisztán, biztos, tehát meghívtuk Pakisztánba, és a 2025-re vonatkozó kormány célkitűzéseket is elkezdtük megvitatni. Itt a szociális védelem is van, a munkahelyteremtés, a szegénység felszámolása, illetve a szociális védelem más fajtái. Számunkra, elnök úr, a GSP Plus az EU szolidaritásának szimbóluma, és Pakisztán megsegítésének szimbóluma. A gazdaságunk nagyban profitált a GSP Plus-tól, munkahelyeket teremtett ez, és sokat segít ez abban is, hogy a szélsőségek ellen föllépjünk. Nagyon fontos, hogy ne létezzenek semmiféle területen diszkriminatív kormánypolitikák. Nagyon fontosak, fontosnak tartom, hogy a demokráciánk elkötelezett a szabadság és a jogállamiság mellett, de tudjuk, hogy vannak kihívások még. Tudjuk, hogy jó irányba haladunk, és számítunk az önök segítségére. Köszönöm. Elnök, köszönöm, Mali úr. Most a mongol nagykövet következik. Parancsoljon. Thank you, Chairman. Honorable chairman, cheers. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt társelnökök, tisztelt európai parlamenti szakbizottsági tagok, hölgyem és uraim. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt képviselhetem ezen a meghallgatáson Mongóliát, és beszámolhatok arról, hogy a GSP Plus rendszernek mennyiben felel meg Mongólia. 2005 óta vagyunk részesei ennek a rendszernek. Az EU ma a harmadik legnagyobb külföldi kereskedelmi partnerünk Oroszország és Kína után, és a GSP Plus rendszer nagyban hozzájárult ehhez, ez mind a két oldal számára pozitív. Gyakorlatilag az EU piacára tarifamentesen érkeznek el a mongol termékek, és számunkra nagyon fontos az, hogy a GSP Plus minden előnyét kihasználjuk. Hölgyeim és Uraim! Az Európai Bizottság GSP Plusról ról szóló jelentése 2014-2015-ös időszakról átfogó, átfogó elemzést tartalmaz Mongóliáról és arról, hogy a GSP Plus rendszernek mennyiben felel meg. Itt következtetések és ajánlások olvashatók. Ezekkel egyetértünk, és mindent megteszünk azért, hogy ezeknek megfeleljünk. És a mongoli által aláírt összes 27 nemzetközi egyezménynek megpróbálunk teljes mértékben eleget tenni. A jelentés átfogó képet alkot arról, hogy jelenleg hogy áll Mongólia ezen megállapodások végrehajtásával, ezt most nem szeretném elismételni, csak néhány dolgot emelnék ki ez, erről a területről. Emberi jogi megállapodások. A GSP pluszhoz kapcsolódó emberi jogi egyezményeket mind ratifikáltuk, és jogalkotás és egyéb lépéseket tettünk, hogy ezeket végrehajtsuk. Azon munkálkodunk, hogy a, az emberi jogi védelmi rendszerünket javítsuk. Komoly reformot szeretnénk végrehajtani, hogy hazai jogszabályaink megfeleljenek a nemzetközi kötelezettségeinknek. A második emberi jogi helyzetről szóló állami jelentést májusban, 2015 májusában vizsgáltuk felül. Az első jelentés után Mongólia a polgári és politikai jogokról szóló jegyzőkönyvet írta alá, illetve az eltűnt személyek jogainak védelméről, illetve a kínzás ellen a kínzás tiltásáról szóló jegyzőkönyvet is aláírtuk, illetve azt a jegyzőkönyvet is, amely gyermekek jogairól szól, a különböző kommunikációs lehetőségekre jogi eljárás során. Ezekkel a ratifikációkkal összesen kilenc ilyen fontos nemzetközi egyezményt írtunk alá. A nemek egyenlőségről szóló jog jogszabályt is elfogtunk, az embercsempészetről szóló jogszabályunk is van, illetve és egy tanulvédelmi jogszabályunk is van. Jelenleg folyik a fogyatékkal élők, illetve a gyermekek jogairól szóló jogszabály elkészítése. A mongol kormány mindent megtesz azért a jövőben is, hogy az emberi jogokat védje. A tárgyalások során 68 ország élt ajánlással Mongólia felé, 164 ajánlás született, ebből csak 14-et nem tudtunk elfogni, a többit igen. Egy cselekvési tervet fogadtunk el, hogy ezeket az ajánlásokat meg tudjuk valósítani, de természetesen ezt megelezte egy komoly konzultáció emberi jog és más civil szervezetekkel. 2014-ben Mongólia, mint említettem, ratifikálta azt a jegyzőkönyvet, amelynek célja, hogy a politika és egyéb foglyokat védje, illetve megpróbált, és a cél az is volt, hogy a halálbüntetést eltöröljük. A BTK-t megváltoztattuk, azzal a célral, hogy megszüntessük a halálbüntetést, illetve a kínzás ellen is fölléptünk, és mindent megtettünk azért, hogy a szólásszabadság jogával lehessen élni, illetve a gyermekek és a nők jogaival is. A különböző büntetőjogi eljárás sokról és a rendőrségi fellépésről szóló jogszabályokat is meg fogjuk reformálni, hogy megfeleljen jogrendünk az új BTK-nak. Tavaly Mongólia 25 éves évfordulóját ülte az első demokratikus és szabad választásoknak, és ezen alkalomból amnestiát hirdettünk azok számára, akik 2015. július másodika előtt követtek el bűncselekményt. Megsemmisítjük ezeknek a személyeknek az, elité- az ítéletét, és közigazgazási büntetésre re sem kell számítaniuk. Ennek a jogszabálynak a négyes cikke kimondta, hogy az egyéb hogy az egyéb büntetcselekmények alól is mentesülnek ezek a személyek. Nos, a parlament a parlament elfogadta ezt a jogszabályt, de az elnök ennek bizonyos részeit megvétózta. A korrupció, a hatalommal való visszaértés, a tőke illegális megszerzése, illetve a csalás is um, csalás uh, témája nem képezi ennek az amnestiának a tárgyát. Nos, a parlament egyetértett az elnöki vétóval, és október 29-én a parlament módosított formában elfogadta az, elfogadta az amnestia törvényt, ez még aznap hatályba lépett. Körülbelül 1700 polgár került szabadlábra ennek eredményeképpen ami a korrupcióról, a hatalommal való visszaélésről, a, tagá, a tőke jogtalan birtok, birtoklásáról szóló, vagy ezzel kapcsolatos bűncselekményeket illeti, ezek nem képezték tárgyát az amnestiának. Tavaly Mongólia az Emberi Jogi Tanács tagja lett 2016-ra. 2016-2019-es időszakra, azt hiszem letelt az időm. később, ha kérdéseket kapok, akkor szívesen kifejteném a részleteket. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük a nagykövet úrnak, most pedig Levlő úr kap szót a külügyi szolgálattól. Köszönöm szépen, elnök úr és társelnök asszony. Köszönöm szépen a parlamentnek, amiért megszervezte ezt a meghallgatást, ahol lehetőségünk nyílik, hogy meghallgassuk Malmström biztos asszonyt, meghallgathassuk azt, hogy miről is szól a GSP plusz rendszer, és nagyon örülök, hogy meghallgathattuk, hogy az érintettek közvetlenül milyen tapasztalatokra tettek szert a rendszerrel. A parlament rendkívül fontos szerepet játszott a GSP Plus kialakításában, és köszönöm, hogy hozzájárultak ennek létrehozásához és a végrehajtásához is. Nagyra értékelem a parlamenti delegációk szerepét, amiért Közvetlenül az érintett országokkal is folyamatosan tartják a kapcsolatot, ellátogatnak oda és megnézik, hogy helyben hogyan működik a rendszer. A GSP Plus nagyon fontos eszköz az EU eszköztárában a fenntartható fejlődés és a jó kormányzás kialakításában az érintett országokban. A GSP Plus preferenciák hozzájárulhatnak a fenntartható fejlődéshez, annak kialakításához, Ugyanakkor azonban jóval több haszon is van a rendszerből, a munkavállalói jogok, az emberi jogok területén, az érintett országokban. És világszerte arra ösztönzi a rendszer a fogyasztókat és a gyártókat, hogy bízzanak a GSP plusz jelezte minőségi javulásokban is. A 2030-as fenntartható fejlődésre vonatkozó agendában megerősítést nyertek ezek a lépések az ENSZ általi elfogadás során. Emellett az Európai Unió több ízben is elkötelezte már magát az emberi jogok elősegítése mellett, és a demokrácia elősegítése mellett ezen érintett országokban főként az EU szakpolitikai eszközeinek hatékonyabb végrehajtása révén. Az egyik cselekvési tervben foglalt célkitűzés az emberi jogok összes szakpolitika szakpolitikába való bevonása során. Biztosítani kell a belső és külső koherenciát és hatékonyságot, ez különösen releváns a migrációs hullámok jellemezte helyzetben. Hogyha elolvassuk a GSP jelentést és a hozzá kapcsolódó munkadokumentumot, világosan kiderül, hogy nem egyszerű megoldani a partnerországainkban tapasztalható kihívásokat, amikor az egyezmények végrehajtásáról van szó. Ez nagyon nagy kihívást jelent a kiszolgáltatott, sérülékeny törékeny országoknak, a demokráciáknak, éppen ezért fontosak a kereskedelmi preferenciák, és azt láthattuk az első monitorozási időszakban, hogy az összes rendszerhez tartozó ország, partnerország hatalmas erőfeszítéseket tett az egyezményben foglaltak végrehajtására. Minden ország elkötelezettségéről tett tanúbizonyságot. Ez nagyon jó hír, de nyilvánvalóan nem elégedhetünk meg ezzel, hiszen a teljes körű végrehajtásra van szükség és konkrét előrelépésre. Az összes érintett ország lépéseket foganatosított a helyzet javítása irányába, láthattunk haladást, időnként ez nem elégséges, továbbra is ragaszkodnunk kell, hogy még több előrelépés történjen. Az EU monitoringja a következő támogatási időszakban erre irányul majd. Elnök úr, társelnök asszony, világos, hogy, hogy a monitoring révén hozzájárulunk ahhoz, hogy a partnerországainkban megvalósuljanak a megfelelő emberi jogi és munkajogi standardok. Emellett sikerült párbeszédet indít, indítanunk és fenntartanunk az olyan témák kapcsán, mint a jókormányzás és a munkavállalói jogok. Peruban korábban a GSP Plus a rendszer hozzájárult ahhoz, hogy javuljon a helyzet, ugyanez igaz Mongólia esetében is. Mongólia, Mongóliával e, talán ez év végéig sikerül egy megfelelő emberi jogi párbeszédet is kialakítanunk. Bolívia és Paraguay példája azt mutatja, hogy sikerülhet megfelelő eszközöket bevetni, amelyekkel javítható az emberi jogi és munkajogi helyzet az érintett országokban. Szeretném, szeretnék ejteni néhány szót Pakisztánról is. Az emberi jogokról szóló munkadokumentum konklúziója nagyon egyértelműen fogalmaz, az emberi jogi jogsértések továbbra is elterjedtek az országban, noha nagyon konstruktív erőfeszítések történtek, és előrelépés történt az intézményes kereteken belül például létrejött egy nemzeti emberi jogi bizottság, létrejöttek más egyéb releváns intézmények is, és létrejött egy GSP plusz végrehajtására vonatkozó grémium is, amelyet Áli úr is képvisel itt a körünkben. Erőfeszítéseket láthatunk a legfelsőbb bíróság részéről is, hogy továbbra is függetlenül tudjon működni, az emberi jogokkal kapcsolatos tájékoztatás is javult, és a civil szervezetek is fontos szerepet játszanak, mint belföldön, mint pedig a nemzetközi fórumokon. A monitoring időszak alatt emellett Pakisztán benyújtotta az összes hiányzó jelentést az emberi jogi helyzetről. Az európai demokráciára és emberi jogokra vonatkozó eszköz kapcsán a bizottság felkérte a civil szervezeteket, hogy vegyenek részt a végrehajtás monitoringjában. 2016-ban olyan projekteket fognak kiválasztani, amelyek a 2016-ban a GSP Plushoz tartozó országok köréből kerülnek ki. Emellett a kapacitás építést is meg kell említeni, ami rendkívül fontos az ILO egyezmények végrehajtása szempontjából. A GSP Plus összességében tehát már eddig is rendkívül fontos szerepet töltött be a partnerországokban. Még mindig sokat kell tennünk, főként ami a fenntartható fejlődésre vonatkozó grémiumokat illeti. Emellett a monitoring során kiderült az is, hogy nincs egy olyan egységes megoldás, amely minden érintett ország számára megfelelő lenne. Nézzük a zöldfoki szigeteket. Itt a tolerancia és az emberi jogok területén nagyon jó eredmények mutatkoznak, ugyanakkor itt nagyok a hiányosságok más téren. Pakisztán is nagyon súlyos hiányosságokkal küzdik az emberi jogok területén, ugyanakkor azonban a monitoring során nagyon sok erőfeszítést tett, és foganatosította a szükséges intézményes és jogalkotási lépéseket. Ezen tapasztalatok alapján most iránymutatásokat dolgozunk ki a következő monitoring időszakra vonatkozóan, megpróbáljuk az érintett országokat még inkább szerepvállalásra bírni, bevonni a civil szervezeteket, a bizottság szeretné finom hangolni a monitoringot, Szeretnénk mind ennek érdekében szorosan együttműködni az érintett országokkal és az ottani civil szervezetekkel is. Köszönöm szépen, köszönjük szépen Lefler úrnak. Kedves kollégák, pontosan 15 percünk maradt a kérdések felteléséhez. Szeretném a kollégánkat emlékeztetni arra, hogy kérdéseket várunk nem szeretnék most kis előadásokat hallani önökről, ez nem az a hely, és nem az az idő, amikor ezt meg lehet tenni. Kérdéseket kérek tehát. Tizen kértek szót, ami azt jelenti, hogy mindenkinek körülbelül másfél perc jut. Először is a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevő kapják meg a szót, hogy másfél percben feltegyék kérdéseiket. Köszönöm szépen! röviden fogok fogalmazni. Szerintem a GSP plusz értéke abból adódik, hogy ilyen sok ország vesz részt a rendszerben, és abban is, hogy az országok, az érintett országok számára milyen hasznos ez a rendszer. Mindenképpen időben kell dönteni a rendszer meghosszabbításáról, ez világos, de előfordulhat, hogy ezek az országok kilépnek a rendszerből, mert szabadkereskedelmi megállapodást kötnek, vagy pedig közepes jövedelmi országgá lépnek elő, és ezért kikerülnek a rendszerből. Érdekelne a jelenlévő partnerországok hogyan látják a helyzetet, az érintett országok milyen hosszú ideig kívánnak a rendszer részesei maradni? Ők hogyan értékelik a helyzetet? Köszönöm. Köszönjük szépen, Maszke asszony. Köszönöm szépen. Nekem lenne egy konkrét kérdésem. Kérdésem a pakisztáni kormány munkájára vonatkozik. Említette a pakisztáni kormány képviselője, hogy a GSP plusz rendszerhez megpróbálnak alkalmazkodni, és az elmúlt 19 hónapban sokat javult az export. Itt alapvetően textilágazatról van szó, és azt is tudjuk, hogy a textilágazatban nagyon nagy százalékban van jelen a női munkaerő. De úgy véljük, hogy a nők helyzete nem javult, azzal párhuzamosan, hogy nőtt az export. Hogyan lehet arra meggyőződni a monitorozáson keresztül, hogy javul-e a helyzet ezen a területen, illetve az Európai Unió mit tesz azért, hogy hatékonyabb legyen a nők helyzetének javulása? Szeretném, a kiegyensúlyozott eredmények lennének, tehát ne csak gazdasági eredményekre vár, ne, ne csak gazdasági eredmények legyenek, hanem a nők helyzete is javuljon. Tudjuk, hogy ezen a területen nem történik túl sok minden, vagy ami történik, az sem túl hatékony. Köszönöm. Karim. Köszönjük, Karim úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt társelnök asszony, tisztelt biztos asszony. Szeretném először is elmondani, hogy tapasztalataim szerint ez egy olyan eszköz, amelyel Európa közvetlenül hathat a partnereire. Egy, volt egy időszak, amikor úgy tűnt, hogy egy intézmény közé hatalmi harc áldozatává válik ez az eszköz, de el kell mondanom, hogy Malmström asszony és Fjellner úr rendkívül jó munkát végeztek, és megfelelő pályán tartották ezt a projektet. Két megjegyzésem van, Mámström asszony. Először is, ami a diversifikációt illeti. Az egyik fő célunk az, hogy megerősítsük az egyes partnerországok gazdaságát, és egyfajta expanzió valósuljon meg. Úgy látom, hogy a diversifikációra való ösztönzés meg, megfelelően megvalósulna Pakisztán és más országok esetében másodszorban. Azt látom, hogy az európai vállalatok és például a pakisztáni vagy örményországi vállalatok közötti kapcsolatok egyszerűen nem virágoznak megfelelően. Vajon gondos, gondos, gondolkodik-e a bizottság azon, hogy programokat hozzon létre ezen kapcsolatok erősítésére? És elnök úr, 7 másodperccel adósom maradt. Rendben, majd legközebb kihasználhatja ezt a 7 másodpercet, mondja az elnök. Scholz képviselő, köszönöm szépen, én is röviden szeretnék fogalmazni, köszönöm szépen a beszámolókat. Két kérdésem van Malmström asszonyhoz és a pakisztáni nagykövethez is szólnak a kérdéseim. Egyrészt hallhattuk azt, hogy a pakisztáni kormány és a pakisztáni nagykövet olvasatában javult az emberi jogi helyzet, de hallhatunk beszámolókat arról is, többek között szemtanúk részéről, hogy a helyzet az érintett országokban azért mégsem olyan jó, mint ahogyan azt sokan mondják. Tehát a bizottság hogyan ítéli meg azt, hogy az emberi jogi helyzet vala, vajon javul, avagy romlik? A GSP és a GSP plusz státusz esetében ez ugyanis egy kulcsfontosságú kérdés. A második kérdésem szintén a pakisztáni kormányhoz, illetve a nagykövethez szól. Azt hallhatjuk, hogy sok fejlemény nem igazán örvendetes az önök országában. Hogyan kívánják Hogyan kívánnak megfelelni az Európai Unió, az Európai Parlament által megfogalmazott követeléseket megvalósítani a GSP plusz státuszhoz kapcsolódóan? Bruckner képviselő, Malmström asszony ön az emberi jogi területen tapasztalható előrelépésekről beszélt, de nagyon súlyos visszalépéseket is láthatunk. Gondolok például a pakisztáni halálbüntetési moratórium felfüggesztésére. A bizottság nem reagált erre, egyedül egy 308 oldalas jelentésben két sor erejéig emlékezett meg erről a tényről. Múlt év júliusában elhangzott az, emellett, hogy a halálbüntetésre vonatkozó moratórium felfüggesztése ellentmond a GSP plusz előírásainak. Erről nyilatkozott a tanács. Önök szembe helyezkednek erre, ezzel? Emellett többen is követelik, hogy vezessenek be egy újabb moratóriumot. A DigiTrade időközben a szerződés 15-ös cikke értelmében kizárhatná Pakisztánt a GSP plusz országok sorából. civil szervezetek sora szegezte önöknek a kérdést, de egyelőre a bizottság még nem válaszolt. Elmondhatná most nekünk, képviselőknek, hogy mit gondolnak erről az elgondolásról? Köszönöm szépen. A biztoshoz, biztos asszonyhoz lenne egy kérdésem. A GSP Plus-hoz való csatlakozás után Pakisztán nem tartotta be az ország számos nemzetközi egyezményt, például a polgári jogokról szóló nemzetközi egyezményt, még azt is megállapíthatjuk, hogy amit az ország tesz, az nincs összhangban a megállapodásban foglaltakkal. Ön azt állítja, hogy Pakisztánban nagyon súlyos bűncselekmények esetén alkalmazzák a halálbüntetést, de nagyon sok esetben ezek nem minősíthetők ennek, nem tartoznak ebbe a kategóriába nem a legsúlyosabb bűncselekmények azok, amelyekért kimondják a halálbüntetést, tehát a nemzetközi polgári jogokról szól egyezményt az ország nem tartja be. Hogyan lehetséges az, hogy ezen helyzet ellenére önök nem függesztik fel a Pakisztánnal kötött megállapodást? Nem értem, hogy miért eh, tesznek bizonyos eh, nyilatkozatokat, eh, megállapítják, hogy nem tartják tiszteletben, és mégsem lépnek fel. Köszönöm szépen. A biztos asszonyhoz volna egy kérdésem, és Pakisztán képviselőihez egyfelől. Örülök annak, hogy elindították az emberi jogokról szóló nemzeti tervet, és tisztában vagyok azzal is, hogy a terrorista bűncselekmények miatt Pakisztán helyzete nagyon kényes. Ugyanakkor tavaly felfüggesztették a halálbüntetésre kivetett moratóriumot, több mint 300 kivégzése került sor, és azt is tudjuk, hogy kb. 5000 ember 5-8 ezer ember vár a halálbüntetés végrehajtására, ezek ijesztő számok, és másfelől tudomásom van arról is, hogy a pakisztáni kormánynak az a szándéka, hogy a büntető törvénykönyvet átdolgozza, hogy ne legyen lehetőség arra, hogy halálra ítéljenek ilyen sok embert. Meg kell vizsgálni, hogy milyen helyzetben vannak ezek az emberek, de azt szeretném tudni, hogy mi a jelenlegi helyzet, és milyen intézkedéseket kíván a pakisztáni kormány ebben a témában megtenni. Rodríguez asszony. Köszönöm, elnök úr nagyon gyorsan. Először is szeretném megköszönni a pakisztáni és mongoliai nagykövetnek, hogy eljöttek, és természetesen Malmström biztos asszonynak is. A kérdésem ahhoz kapcsolódik, amit kollégám Fiszász úr elmondott. Tisztában vagyunk azon nehézségekkel, amelyekkel Pakisztán szembesül a terrorizmus eh, miatt, de az is igaz, hogy 2008-ban Pakisztán bevezette a moratóriumot a halálbüntetésre vonatkozóan, és Sarif elnök, amikor megnyerte a választásokat, már meglevegtette, hogy ezt felülvizsgálhatja. Sorra került aztán a Pesahar iskolában a, a terrorcselekmény, és ezt követően meg is tette ezt a lépést. Egyes civil szervezetek szerint több mint 300 embert végeztek ki, köztük gyerekeket is. Azt szeretném tudni, hogy az előrelépések ellenére amelyek az emberi jogok terén bekövetkeztek Pakisztánban, figyelembe veszik-e az ENSZ kérését azzal kapcsolatban, hogy ismét bevezessék a moratóriumot a halálbüntetésre, hogy ne legyen több kivégzés, amely során fiatalkorok is érintettek. Szeretném tudni, hogy hogyan tudunk segíteni abban, hogy véget vessünk egy ilyen helyzetnek, amikor is az emberi jogok így sérülnek, hogy mások döntenek az emberek életéről. Köszönöm. Az Emberi Jogi Albizottság tagja vagyok, és szeretnék arra kitérni, amit az alelnökünk mondott kezdetben, hogyan kívánják bevonni a civil társadalmat ebbe a folyamatba. Talán ez inkább önhöz, Malmström asszony és Leffler úrhoz szól említették a terepen a végrehajtás fontosságát. A felülvizsgálati folyamat során az ENSZ emberi jogi tanácsában van egyfajta monitoring mechanizmus, van egy eljárás, amely egy intézményesített eljárás, és ennek részese a civil társadalom. Önök fontolják-e hasonló mechanizmusok életbe léptetését, amelyek által a GSP Plus monitorozása során bevonható lenne helyi, regionális és nemzetközi szinten a civil társadalom. Köszönöm. Beszerre asszony. Köszönöm, elnök úr. Annak kapcsán, amit kollégáim már megjegyeztek, a pakisztáni helyzet agasztó alakulásával kapcsolatban, ugye a halálbüntetésre gondolok, ez a terv, amely által javítani szeretnének az emberi jogok védelmén, jogi megoldások által, figyelembe veszi ugye ezt a helyzetet. Szeretném tudni, hogy melyek a terveik, mire számíthatunk, nehogy a következő felülvizsgálat során mm, megint azt tapasztaljuk, hogy ezer embert kivégeztek. Milyen mechanizmusai vannak az Európai Bizottságnak? Egy vizsgálat vagy egy konzultáció lehetséges-e? Minden esetre szeretnék gratulálni önöknek azért, mert a gyermekmunkát eltörölték. Mongolia esetében pedig azt szeretném megkérdezni, mivel a halálbüntetés eltörlését már bevezették, az új büntető törvénykönyv esetében tervezik-e a kínzás tilalmának rögzítését. Leffler úrtól pedig azt szeretném kérdezni, hogy az Emberi Jogi Bizottságban ugye egy delegáció járt Guatemalában. A GSP-t hogyan alkalmazzák Guatemalában? Különös tekintettel utalok a nők helyzetére, a fiatalkorúak helyzetére, az igazságszolgáltatás függetlenségére. Jude. Köszönöm az előadóknak a bevezetőjüket. Mindig nagyon jó, hogyha a pozitív fejleményekre fókuszálunk, a párbeszédre, a pozitív fejleményekre, amelyek megfigyelhetők az emberi jogok előmozdítása terén, mindez rendkívül fontos. Említette Malmström biztos, hogy az Európai Bizottság kész arra, hogy felfüggesse a preferenciákat, amennyiben ez szükségesnek ítéli meg, de milyen kritériumok alapján hozzának meg egy ilyen döntést. Még akkor is, amikor Guatemala hozható fel példaként, van két konkrét bekezdés, a Nemzetközi Munkajogi Konferencia nyilatkozik arról, hogy sérülnek az egyezmények. Nem láttuk azt, hogy az Európai Bizottság reagált volna erre. Például mi minősül a különböző nemzetközi egyezmények súlyos megsértésének, melyek lennének a küszöbök. Igazából az elmúlt két évben erre nem tértek ki. Kész tehát elkötelezi magát amellett, hogy lesz majd egy delegált jogi aktus, mert ezáltal biztosítható lenne az átláthatóság. Láthatnánk, hogy milyen folyamat során, illetve milyen kritériumok alapján alkalmazna ezeket a bizottság. Egy egyszerű kérdésem volna a biztos asszonyhoz, és ez nem fogja igénybe venni az időkeretemet, tehát lehet, hogy majd máskor felhasználnám az időt a GSP kapcsán. A GSP plusz céljára szeretnék rákérdezni. A bizottság szerint a GSP plusz fő célja az, hogy segítse a fejlődő országokat, vagy az elsődleges célja az, hogy az Európai Unió politikai menetrendjét előre mozdítsa. Remélem, hogy nem kerüli meg ezt a választ. Az, az irányító bizottságból is érkezett Indonéziából egy kollega, és ő kért szót. Köszönöm, elnök úr! Indonézia az egyik kedvezményezettje a GSP-nek az EU GSP rendszer keretében Szeretnék további információt kapni arról, hogy az Európai Unió a GSP Plus rendszert hogyan hajtja végre, mi a parlamentnek a szerepe ebben a rendszerben, és hogyan követik nyomon ezt a rendszert. Bizonyos termékek esetében, mint a Fülöp-szigetekről származó ananász vagy tonhal esetében, hogyan követik az emberi jogok, illetve munkavállalói jogok betartását. 2015. januárja, 2014. januárja óta bizonyos termékcsoportokat a GSP rendszerből kivontak Kína, Tajván, Indonézia vagy Nigéria esetében. Indonézia pedig minden egyes termékben kedvezményezettje lesz a GSP rendszernek, kivéve az élő állatokat, a halakat, a zsíradékokat, vegy, szereket kivéve az organikus szereket vegyi anyagokat. A kérdésem az, hogy az Európai Unió hogyan számítja ki azt, hogy mely legyen az az ország, amely nem lesz már kedvezményezett a GSP rendszernek. Köszönöm szépen, nekem is volna három felvetésem. Először is Malmström asszonyhoz és Leffler úrhoz intézném őket. 27 alapvető egyezményt kell betartani. Ez nagyon sok kihívást jelent. Nincs szükség talán egy úti tervre, amely a konkrét mérföldköveket lefektetni és meghatározni, hogy mit kell mikor megtenni. És a civil társadalom bevonását szolgáló mechanizmus hogyan alakulna? Nem lenne észszerű az, hogy évente szerveznénk egy kerekasztal fordulót a civil társadalommal, így a független véleményeket is megismerhetnénk a végrehajtásról. Egyfajta modell, mint amelyet a pakisztáni szakszervezetek alkalmaztak egy független végrehajtási jelentés. Nem lehetne egy példa a többi állam számára is, amelyet követhetnének, így egy jobb áttekintést nyerhetnénk a végrehajtásról. Végezetül Malmström asszony Elgondolkodtak-e már azon, hogy elindítsák a felülvizsgálati folyamatot, hiszen a nyolc év gyorsan eltelik, és aztán kell egy nyomonkövetés a GSP-ről. Most pedig a szakértőknek adom meg a szót, Malmström asszony. Köszönöm szépen. Megpróbálok válaszolni a feltett kérdésekre, elég sok átfedés volt, és nagyon sok foglalkozott Pakisztánnal. Hogyha elolvassák a teljes jelentést, gondolom ezt önök mind megtették, több száz oldalas. Költön Darling azt is mondta, hogy aláhoztuk a pozitívumokat, tehát mind, nyilvánvaló, minden egyes ország erőfeszítéseket tesz, különböző intézményeket állítanak fel, és nagyon jó a párbeszéd is. Minden egyes ország esetében konkrét előrelépéseket felsoroltuk, de sok ország esetében még mindig nagyon komoly emberi jogi problémák vannak, illetve gondok vannak azzal is, hogy megvalósítják-e a nemzetközi vállalásaikat. Ezt mind leírtuk a jelentésbe. A halálbüntetés eltörlése nem szerepel az itt említett 27 egyezmény között. A moratórium eltörlésére vonatkozó problémát a miniszterrel személyesen is sokszor felvetettem, a külügyi szolgálat is, az Európai Unió mindig is kéri nyomatékkal a halálbüntetés eltörlését, de szorosan véve ez nem szerepel itt az egyezmények között, de a jövőben is elkötelezett hívei leszünk annak, hogy a halálbüntetést eltöröljék. Hogyan kísérjük figyelemmel a dolgokat? Az ensz és az ILO-val dolgozunk leginkább. A civil társadalommal is keresjük a kapcsolatot a különböző EU-s delegációkon keresztül a terepen de természetesen megbeszélhetjük, hogy hogyan lehet a párbeszédet kicsit intenzívebbé tenni. Sok országban elég jól működő civil társadalom van, máskor nem annyira. Ezért is gondoltuk azt, hogy az ILO-val, illetve az ensz való együttműködés gyümölcsöző lehet. A külügyi szolgálatban a civil társadalommal folytonos a kapcsolat a párbeszéd, úgyhogy nagyon sok dolgot tudunk meg ezen a forráson keresztül. Delegált aktust nagyon nehéz létrehozni a rendszeres a rendszerszerű hibákkal, hibákra vonatkozóan. Az EU ugyanis azt próbálja elérni, hogy párbeszéd jöjjön létre, és ezen keresztül hatást próbáljunk elérni. Hogyha a következő körben, amit most kérünk el, az derül ki, hogy mindez nem működőképes, akkor ezt visszavonjuk. De nyilvánvalóan ennek hatása van a lakosságra, a, azokra az emberekre, akik különösen rászorultak, de bizonyos helyzetekben az egyes mechanizmusokat vissza kell vonni. Vagy sokszor egy kombinált módszer lehet az eredményes, a kormányokkal, az ensz és a civil, szárs- civil társadalommal való együttműködés keveréke például. Ezt elég nehéz kidolgozni. A legfontosabb az, hogy mindenki híve legyen annak, hogy ez a folyamat létrejöjjön. Pakisztán. A nők helyzete, Maszka asszony, ez az egyik prioritás. Jogszabály született már Pakisztánban, ez jó. Ezt a gyakorlatban meg kell még valósítani, ami szintén nagyon fontos. Tisztelt képviselő úr, sosem kerülöm el a választ. Az volt a kérdés, hogy mi mindennek a célja. Az, hogy segítsünk ezeken az országokon. Ez az elsőleges célkitűzés. Ezt hogyan, hogyan érjük el? Úgy, hogy a piacaikat megnyitjuk, hogy ezen emberek számára a munkalehetőségek megnövekedjenek, vajon ezzel együtt jár-e az, hogy az értékénket elviszük ide, és a szakpolitikákat is, igen, de ezek alapvetően egyetemes, egyetemes értékek, egyetemes egyezmények, tehát igenis támogatjuk ezeket az országokat, hogy a demokratikus és gazdasági fejlődés, illetve az emberek esélyei javuljanak és természetesen az európai és egyetemes értékeket is elvisszük. Azt hiszem ezzel sikerült válaszolnom mindenre, de mások is válaszolhatnak. Áli úr következik. Halálbüntetés. Ahogy azt korábban mondtam, nagyon sok ártatlan életet vesztettünk el, 60 ezer ember civil, civilt öltek meg, gyerekeket is akár. Mit tettek? Mit tettek ők? Miért kellett bosszút állni? Ezek a kis koporsók, mondom, nehéz szívvel, ezeket a, ezeknek a súlyát a legnehezebb vinni háborús körülmények voltak rá jellemzőek. Ez egy olyan háború, amely valamilyen mértékben, vagy valamilyen módon továbbra is folyik, terrorizáltak minket, és arra kérem a tisztelt házat, hogy ilyen szempontból vizsgálják a helyzetet. Nem arról van szó, hogy nem foglalkozunk ezzel a problémával. A halálbüntetés nem egy normális büntetés. Számos szűrőnek kéne működni. Korábban egyébként nem volt nemzeti akcióterv. Ezt mi hoztuk létre, hogy felülvizsgáljuk ezeket a jogszabályokat. A pakisztáni büntető törvénykönyvet és egyéb büntető törvényeket, amelyek most nagyon komoly figyelmet kapnak. Igenis van haladás, lehet, hogy egy kicsit lassan történik mindez, de ez egy biztos haladás. Haladunk előre felé, és a szakbizottságot folyamatosan tájékoztatni fogom erről. Ez a cselekvési terv ebbe az irányba mutató újabb lépés. Női jogok. Pakisztán abban egyedülálló, hogy négy női négy követe is van. Négy nagyon fontos állomáson. Itt, Genfben, New Yorkban és Ausztriában. Az elmúlt egy évben rendkívül sok nő kezdett el dolgozni, le, le, legyen szó a textiliparról, a különböző sebészeti műszerekről, vagy a állami szféráról. Nagyon sok női orvosunk van például, és ha gondolják, pontos számodat is elmondhatok erről, van jogszabályunk, komoly jogszabályunk van a diszkrimináció ellenességről, hogy a dolgozó nőket védjük. akár a magánszférában, vannak ombudsmeneink is, és azt is megoszthatom önökkel, hogy megpróbáltunk kreatívan gondolkodni, kicsit kitekinteni például a tudósok gondolatvilágából, megpróbálunk oda elindulni, amely valóban jobbá teszi a pakisztánok életét. Mongólia nagyköveté felé fordulok, mondja az elnök. Szeretne valamit hozzátenni. Igen, az új büntető törvénykönyvvel kapcsolatban, amit decemberben fogadott el a mongol parlament, több szereplő munkájáról van szó, hazai és nemzetközi szakértők, jogászok, büntetőjogászok, tanácsadók munkája van ebben, hogy megváltoztassuk, az, megváltoztassuk a régi mongol büntető törvénykönyvet. Az újnak egészen új koncepciója van. A korábbi leginkább a szigorú büntetéseken alapult, börtönbüntetések, fegyházak, ez volt a gerince. Az új büntető törvénykövnek pedig az a koncepciója, hogy nem erre van szükség, hanem a nemzetközi normák elfogadására, átvételére, a bevált gyakorlat átvételére, például felügyeleti területen, vagy ellenőrzési területen a különböző információs technológiai eszközök használatát pártolnánk. Tehát nem az elzárás mindig az ideális büntetés. Az új törvénykönyv értelmében a rendőri szervekre vonatkozó jogszabályokat is felül kell vizsgálni, és ez sokat segít majd abban, hogy a kínzással kapcsolatos problémákat is megöldjük. Köszönöm. Leffler úr. Köszönöm, nekem is lenne néhány észrevételem, kiegészítendő az előttem szólókat, Mámström asszonyt például. Lakpér asszony tett fel nagyon sok kérdést a civil társadalom szerepéről. az ENSZ-nek van egy emberi jogokról szóró jelentése, ebből indulnék ki. Remélem a beszámolomból egyértelmű volt az, hogy a mi munkánk egyik fontos eleme az, hogy a GSP Plus rendszert megvalósítsuk. Közös, ez egy harmonizált módszerünk van arra vonatkozóan, hogy az EU hogyan alakítja ki a kapcsolatát a partnerországokkal, és hogyan alakul az emberi jogi párbeszéd. Az imént a kreatív gondolkodásról hallottunk. Néhány évvel ezelőtt sok partnerországgal folytatott párbeszédünkben az, hogy itt emberi jogi párbeszéd jöjjön létre, ez maga volt a kreativitás. Ez akkoriban egyáltalán nem volt lehetséges, de folyamatosan sikerült ezt megvalósítani egyre több ország esetében. Gyakorilag, gyakorlatilag most már az összes GSP plusz partnerország esetében ez, ezt megtettük. Az ensz és az ILO-val együttműködünk, az ő adataikat, az ő értékelésüket is felhasználjuk. Természetesen a kormányokkal is együttműködünk párbeszéden keresztül, illetve az új intézményrendszert is vizsgáljuk, erre Ali úr utalt helyi és az európai civil társadalommal is együttműködünk. Fokozatosan újabb és újabb módszereket fejlesztünk ki. A civil társadalom e, e, valószínűleg ez lesz az első alkalom, hogy Mongóliával végre létre tudjunk hozni egy civil társadalmi emberi jogi párbeszédet. Korábban ez Peru esetében történt meg, hogy már ne, Peru már nem része ennek a rendszernek, de az emberi jogi párbeszéd megmaradt, és számos latin-amerikai országra igaz ez még. Tehát az, vagy Közép-Amerikában a társult országok esetében, mondjuk Guatemala esetében nagyon fontos része a párbeszédnek az emberi jogi párbeszéd a civil, civil társadalommal. Már tíz éve dolgozunk azon, hogy például Guatemalában a bírói rendszert megerősítsük, vagy az igazságszolgáltatást. Az emberi jogok, a munkavállalói jogok mind részesei ennek az együttműködésnek Guatemalával. Ami pedig az ILO-s egyezményeket illeti, együttműködünk szorosan az ILO-val, Guatemala esetében is. De Fölmerült az a kérdés is, hogy egy nemzetközi vizsgálati szervet fölállítsunk-e. Az ILO-nak eddig az volt a vélemény, hogy nem, nincs erre szükség, de meg kell nézni a fejleményeket, hogyan alakulnak, meg kell nézni, hogy a guatemalai kormány mit tesz, és ennek függvényében lehet megtalálni arra nehéz kérdésre a választ, hogy mi lenne az ideális megoldás, bár nincs szabvány megoldás, minden egyes országra alkalmazkodni kell, minden egyes ország más. Ali úr említette, hogy a terrorizmus milyen hihetetlenül nagy áldozatot követelt, Pakisztántól 60 ezer halálos áldozatról van szó, ezáltal egyértelműen elkülönül ez az ország mondjuk Mongóliától, vagy más országoktól, ez, ettől még nem csökkenti le a problémákat máshol, ettől még nem kezdünk el máshogy gondolkodni a halálbüntetésről. Tudjuk, hogy milyen szörnyűséges szenvedést jelent ez a 60 ezer halott, de szerintünk nem javul a helyzet, hogyha még pár embert megölünk. Ez Európa válasza a halálbüntetésre. Ez az álláspontok nem fog megváltozni, de ettől még együtt tudunk működni a Földön különböző partnereinkkel. Tudjuk, hogy egyes országokban különleges kihívásokról beszélhetünk, például Bolíviában a gyermek munka vagy a kiskorúak munkája nagyon komoly probléma. Azt mondják a bolíviaiak, hogy ha őket elismerjük és legálisan dolgoznak, akkor tudunk nekik szociális védelmet adni, viszont hogyha nem tesszük ezt meg, akkor illegális munkavállalók, és ezáltal nem segítünk sem nekik, sem a családjuknak. A lényeg az, hogy iskolába járhassanak ezek a gyerekek. Köszönöm, Leffler úr. Ezzel az első kérdéskör végére értünk, mondja az elnök. Kezdjük is a második kérdéskört. Átadnám Fiszud Robolt asszonynak az elnöki tisztet. Thank you very much, sir. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Késésben vagyunk, mint mindig. De ez is mutatja, mennyire érdekes ez a téma, és hogy milyen sokat kell beszélni mindenről. Hogy ne vesztegessük tovább az időt, azonnal meg is adnám a szót a következő panel résztvevőinek, Korin Varga a standardokkal foglalkozó osztály igazgatója, az ILO-nál. A következő előadónk a GSP Plus monitoring folyamatáról fog beszélni. Vajon az Európai Unió teljes mértékben kiaknázza-e a GSP Plus rendszerben rejlő lehetőségeket, vagy van-e még mi javítani? Köszönöm szépen, hogy eljött, 7 perce van. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm a szakbizottság tagjait. Szeretném először is megköszönni a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottságnak és az elnöknek, Lange úrnak, hogy itt lehetek ma, és beszélhetek az önök szakbizottsága előtt. Az ILO üdvözli a bizottság múlt év októberében elfogadott stratégiáját, amely a nemzetközi munkaügyi standardokat prioritásként kezeli az érték alapú agendájában. Az ajánlónak központi szerepe van a nemzetközi munkaügyi standardok előmozdításában, ide tartoznak a központi standardok, az irányítási standardok és az egészségügyi standardok is. Az Európai Bizottsággal felújítottuk a partnerségünket, az Európai Bizottság eh, kereskedelmi stratégiáján belül. Ezzel az ILO fellépése még hatékonyabbá válhat. Az ILO munkaügyi standardokra vonal, eh, foglalkozó osztályának igazgatójaként eh, az egyezmény ben foglaltak végrehajtásával foglalatoskodom mindenek előtt. Tapasztalatom, tapasztalatom van a különböző kihívásokkal kapcsolatosan, amelyek felmerülnek ebben a témakörben, és közvetlenül technikai segítségnyújtást ajánlunk a tagállamoknak. Ezen a téren is tapasztalatokat szereztem, és a különböző ajánló felügyeleti szervek keretein belül is. Közvetlenül tapasztalhattam meg, hogy az erőforrások és a kapacitásépítés hogyan segíthetik elő a nemzeti, nemzeti fejlődést, előrelépést, és hogyan lehet ezáltal a munkaügyi standardokat megerősíteni a résztvevő országokban. Emellett azt is láthatjuk, hogy a jobb munkaügyi standardok a fejlődést segítik elő, és fordítva biztos vagyok abban, hogy nem kell önöket emlékeztetnem arra, hogy a nemzetközi munkaügyi standardok és az ILO felügyeleti grémiuma ugyanazokat az értékeket hivatottak előmozdítani, amelyeket önök is prioritásként fogalmaztak meg. Egy robusztus monitoring rendszer mindenképpen elengedhetetlen, amely alkalmazza a független és háromoldalú értékeléseket, elemzéseket, és biztosítja azt, hogy az érintett feleket meghallgassák. Ez a rendszer szorosan összefügg nem csak a munkaügyi standardoknak való megfelelés monitorozásával, hanem az ajánló technikai segítségnyújtásával is. A standardokkal foglalkozó osztály szerepvállalása lehetővé teszi azt, hogy azonosítsuk a prioritásokat, azonosítsuk azokat a területeket, ahol felülvizsgálatra van szükség, és egy olyan forgatókönyvet valósítsunk meg, ahol az ILO célkitűzések elére, elérése a fenntartható fejlődéshez kapcsolódó szélesebb célkitűzésekkel párosul. Nagyon fontos, hogy összegyűjtsük a megfelelő információkat a monitorozás céljából. Az ajánlónak tehát egy kombinált megközelítése van, értékel, monitoroz és az együttműködésre helyezi a hangsúlyt. Ennek keretében szeretném hangsúlyozni, mennyire fontos az EB segítségnyújtása, támogatása. Egyrészt gondoskodik arról, hogy napirenden maradjon a munkaügyi standardok ügye, másrésztről pedig pénzügyi forrásokkal járult hozzá az előrelépéshez. A fenntartható fejlődésre és a jókormányzásra vonatkozó ösztönzők rendszerére, a GSP Plus-ra szeretnék most kitérni. Ez egy olyan eszköz, amely különböző nemzetközi egyezmény célkitűzéseit is előmozdítja. Mivel miközben a GSP Plus kedvezményezett országai nem valósították meg teljes körülön a vállalásaikat, mégis ez a rendszer elősegíti ezeket az országokat, hogy folyamatosan javuljon a helyzet a központi jelentőségű Mm, jogok és standardok területén. Az Európai Bizottság és azon belül a DG Trade sok országban támogatja az ILO fellépését, El Salvador, Guatemala, Mongólia, Pakisztán, azok az országok, amelyek a támogatás első szakaszában segítséget kapnak, hogy a diszkrimináció, a kényszermunka, a gyermekmunka területén előrelépés történjen, valamint a gyülekezés szabadsága területén is többek között. Sok esetben irányítási, irányító intézmények létrehozása szükséges, másrésztről a kapacitás építés is nagyon fontos annak érdekében, hogy a lépések fenntarthatóság és hosszú távú hatása biztosítható legyen. Az Európai Bizottságon belül a DEFCO is részt vesz a munkában, a szinergiák képítésében, megduplázva az erőfeszítésénk hatását. Legutóbbi jelentésében egy szakértői grémium, a szakértői grémium, amely ezzel a témakörrel foglalkoztik, üdvözölte az együttműködést, és hangsúlyozta, mennyire fontos a ratifikált nemzetközi munkaügyi egyezmény betartása. Az ILO emellett nagyon fontosnak tartja, hogy Örményország, a Zöldfoki szigetek, Paraguay és a Fülöp-szigeteki területekre is kiterjedjenek ezek a szabályok. Zárásképpen, elnök asszony, az ILO teljes körűen üdvözli a bizottság által alkalmazott eszközöket és eljárásokat. A bizottság teljes mértékben kiaknázza a szervezeteink közötti szinergiákat. Az ILO felügyeleti grémiumaival való együttműködés is kiváló a különböző szakterületeket érintően, nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt ma felszólalhattam, és várom a megjegyzéseket és kérdéseket. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük, hogy eljött ma hozzánk, és köszönöm azt is önnek, hogy nem lépte túl a felszólalási idejét, ezért nagyon hálás vagyok. Stefan Wengler kapja most meg a szót. Hol is ő? Ő a Foreign Trade Association-től érkezett hozzánk, és vámügyi szakértő. Nehmen Sie es einfach näher. Nyugodtan húzza közelebb a mikrofont. Sajnos nem halljuk a beszélőt. Sorry, but the microphone doesn't... Elnézést kell kérjek, de nem működik a mikrofon, még akkor is, ha úgy tűnik, hogy működik. Hát talán üljön egy másik mikrofonhoz. Perfect. Thank you. So hat das Mikro denn von Anfang an nicht funktioniert. Kezdete fogva nem működött a mikrofon? Hát jó, akkor kezdem előről. Stefan Wengler vagyok. Az importőr gazdaság érdekeit képviselem. A Foreign Trade Association-nél vagyok vámügyi szakértő itt Brüsszelben. A Foreign Trade Association körülbelül 40 éve létezik, és az importkereskedők érdekeit képviseli Európa szerte, illetve világszerte. A Foreign Trade Association mottoja szabad kereskedelem, fenntartható kereskedelem. Hogy miért fenntartható ez a kereskedelem? Azért, mert az FTA-n belül 12 éven, éve született meg a Business Trade Compliance, ami a legfontosabb kezdeményezés, amely a szociális sztenderdeket hivatott javítani a fejlődő országokban, tehát minden további nélkül elmondhatjuk azt, hogy korábban a szabad világkereskedelemben ugye mindig hangsúlyoztuk ennek a liberalizációját, megvolt a szükségesség, de a fenntarthatóság nélkül a világkereskedelem már nem működne. Mindez a 2000-es évek kezdetén még teljesen más volt, amikor ott a GSP Plus-t kidolgoztuk. A kereskedelem ezt nem rendszerkonform volt, amiatt elvetette, és azt is hangsúlyozta, hogy versenytorzuláshoz vezethet. Ez a válasz az elmúlt évek során alapvetően megváltozott, és örvendünk annak, hogy az Európai Bizottság négy éve elkezdte egy új preferencia rendszer kidolgozását, foglalkozott ezzel, és egy GSP Plus rendszert teremtett, ami ők is érdemli már ezt a nevet. Örvendetes az a tény is, hogy az Európai Bizottság, és tudomásom szerint az Európai Parlamenti képviselők is a kedvezményezett országokat határozottan, konkrétan támogatják, így a kedvezményezett országok valóban segítséget kapnak, a munkavállalói jogok, a jó kormányzás és a kereskedelmi, a környezetvédelmi sztenderdek érvényesítése terén. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy amennyiben a GSP plusz szabályok sérülnek, a GSP Plus visszavonása, felfüggesztése megfelelő lépés lehet, ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy ezt megelőzően mindent meg kellene tenni, annak érdekében, hogy a kedvezményezett országokat elmozdítsuk a kedvezményezett kereskedelem irányába. Amennyiben a preferenciális rendszert visszavonják, gazdaságilag visszaesnek ezen országok, és ez hatással lehet a lakosság életszínvonalára, ez a kockázat pedig igenis fennáll. Be kell látnunk azt is, hogy a GSP Plus rendszerek, a GSP Plus um, rendszer hátrányt jelent azon országokra nézve, amelyek uh, nem alkalmazzák ezt a rendszert. Konkurencia uh, figyelhető meg az országok között, de nagyon nehéz mindenkinek a kedvére tenni, és olyan szabályozást bevezetni, amely megfelel egy adott ország státuszának. Ami az európai kereskedelem tapasztalatát illeti, röviden össze tudom foglalni. A tapasztalataink kifejezetten pozitívak, soha nem volt még egy új rendszer, egy olyan rendszer, mint két évvel ezelőtt a GSP, amely ilyen jól struktúrált lett volna, és ilyen jól végre lett volna hajtva a nemzeti vámhatóságok, illetve a tagállamok részéről, tehát valóban elégedettek lehetünk. Az exportáló fejlődő országok is komoly felelősségvállásról tettek tanúbizonyságot annak érdekében, hogy zöggenőmentesen működjön a GSP rendszer. Síkra szálltak ennek zöggenőmentes működtetését, voltak bizonyos kivételek, de hát tudjuk, hogy a kivételek erősítik a szabályt. Tekintettel azon pozitív tapasztalatokra, amelyeket a GSP plusszal szereztünk, a fenntarthatóság biztosítás érdekében a fejlődő országokban a GSP Plus rendszert a lehető leghosszabb ideig fenn kellene tartanunk. Igazából nem fenntartható, ha egy ország, amely még a vizsgálat, az ellenőrzés szakaszában van, de a jövedelmi szint túllépése miatt megvonják tőle későbbiekben ezt a státuszt. Tartok attól, hogy egyes GSP rendszerhez tartozó országok közepes jövedelmű országok kikerülnek a rendszerből, amint a jövedelem szint emelkedik. Elég könnyű elérni ezt a határt, ezt a küszöböt, amennyiben egyenlőtlen a jövedelmek eloszlása az országokon belül. Gána például nem GSP plusz ország, de a preferencia rendszerből kizárták, mert az általános jövedelem túl magas, a gánai lakosság ennek ellenére rendkívüli szegénységben él. A jövedelmek egyenlőtlen eloszlása miatt következett azonban be ez a helyzet, amiben megvonták a preferenciákat az országtól. Tehát mi azt javasoljuk, hogy ne csak a jövedelmi korlátot emeljük meg, hanem vegyük figyelembe további kritériumként a jövedelmek eloszlását is így igazságosabb rendszert teremthetünk. Köszönöm szépen. Köszönöm, és köszönöm még egyszer, hogy ilyen röviden fogalmazott. reportrend úr, a Justice and Peace koordinátora, parancsoljon, öné a szó. Köszönöm, elnök asszony néhány napig beteg voltam, ezért a hangom még nem az igazi, elnézést kell kérjek. Az a Justice and Peace eh, szervezet képviseletében jöttem el. Köszönöm a meghívást eh, az elnök asszonynak. Azt hiszem, hogy eh, kitűnő munkát végzett a szervezet. A civil társadalmi szervezetek, az emberi jogi jogvédők és a szakszervezetek a munkavállalói jogok, illetve az emberi jogok érvényesítése során fontos ellenőrző szerepet töltenek be. A GSP plus való megfelelés szempontjából is talán a legaktívabbak a civil szervezetek, a kedvezményezett országokban. A Justice and Peace éppen ezért arra szólítja fel az Európai Bizottságot, hogy aktívabban vonja be ezen szereplőket Brüsszelben és a harmadik országokban is. A GSP Plus folyamat összes szakaszában a pályázati, az alkalmazási, valamint a felülvizsgálati szakaszban egyaránt. Úgy ítéljük meg, hogy vannak különböző strukturális kérdések a GSP keretében, amelyeket kezelni kell. Egyfelől számos civil szervezet számára nem egyértelmű, hogy hogyan lehet szerepet vállalni a GSP rendszerben, ezt is tisztázni kellene. Másodszorban ki felelős az Európai Bizottságban, ez sem egyértelmű, a civil szervezetek, illetve a kedvezményezett országok számára. Én jobban kismerem a helyzetet, mert tudom kihez forduljak Brüsszelben, de az érintettek számára ez nem ilyen egyértelmű, hol lehet a jogsértésekről, illetve a bevált gyakorlatokról az információt megkapni. Tehát ezt a három kérdést szeretném kifejteni. Átláthatóság, civil társadalom szerepvállalása, illetve hogyan lehet az egyezmények végrehajtását a terepen javítani. Kezdeném az átláthatósággal. A civil társadalmi szervezetek, civil szervezetek számára nem egyértelmű, hogy hogyan mérik az előrelépést. Természetesen vannak ilyen scorecardok, amelyek nem hozzáférhetőek a civil szervezetek számára, tehát erre a problémára megoldást kell találni, vagy nyilvánosságra kell hozni ezen scorecardokat, hogy a civil szervezetek is felhasználják őket, és aktívabb szerepet vállaljanak a monitoring folyamat során ezért arra szólítjuk fel az Európai Bizottságot, hogy ezeket hozza nyilvánosságra. Nem egyértelmű, hogy a harmadik féltől származó információ hogyan kerülhet az Európai Bizottsághoz. No, a rendelet ezt említi. Éppen ezért a Justice and Peace arra kéri az Európai Bizottságot, hogy egy formális jelentéstételi eljárást helyezzen kilátásba, amely lehetővé tenni a jelentések előterjesztését. Lochpiller képviselő már elmondta, hogy alkalmazni lehetne egy hasonló rendszert, mint a UPR rendszer. Ennek lehetőségét érdemes volna megvizsgálni. Áttérnék a civil társadalom bevonására. A GSP Plus tartalmazza az emberi jogok és a munkavállalói jogok helyzetének javítását, az érintett szervezetek eh, mozgástere egyre korlátozottabb, eh, mert a különböző kormányzatok partner, nem partnerként, hanem fenyegetésként tekintenek eh, rájuk. Ez a tendencia világszerte megfigyelhető. A civil szervezetek bevonása a kedvezményezett országokban legitimizálhatná ezen szereplőket, ha partneré válhatnának a kormányzatok számára, ugyanis az egyezmények végrehajtásában is érvényesülhetnének. Hitelességet nyújthatnának az egész GSP Plus folyamatnak. Éppen ezért arra szólítjuk fel az Európai Bizottságot, hogy kövessen egy formális folyamatot, ami által bevonná a különböző szakaszokba a civil társadalmat. Természetesen a kormányzatok maradnak továbbra is a fő partnerek egy monitoring bizottság is létrejöhetne például a kedvezményezett országban, ebben szerepet kaphatna a civil társadalom. A az önkéntes partnerségi megállapodást lehetne talán példaként követni. Továbbá, hogyan biztosítjuk a jobb végrehajtást, az egyezmények jobb alkalmazását. Mi úgy véljük, hogy minden félérthető elemet ki kell vonni a rendszerből, Elhangzott már ez korábban is. Úgy gondoljuk, hogy egyértelmű benchmarkok bevezetésére lenne szükség. Ezen benchmarkok hozzájárulhatnának bármilyen haladás megállapításához, vagy hiányosság megállapításához, talán egy úti tervet is be lehet nevezetni, lehetővé kellene tenni azt, hogy a civil társadalom ellenőrizze a folyamatot, de ez nehézkes most, mert az információk csak egy részéhez férnek hozzá a civil szervezetek és a kormányzatok bevonása mellett az üzleti világ bevonására is szükség van. A kedvezményezett országokban fel kell hívni a figyelmüket arra, hogy az emberi jogi záradékok, illetve egyezmények végrehajtása mennyire fontos, főleg a ruházat ágazatában. Láthatjuk, hogy az ágazat bevonása nagyon is szükséges. Következésképpen a harmadik országokkal folytatott kereskedelem nem csak az EU gazdaság és politikai céljait szolgálja, hanem egy értékes eszköz a demokrácia és az emberi jogok előmozdítása szempontjából a harmadik országokban. A GSP Plus pedig egy, korm, egy keretet nyújthat a kormányzatok számára ezen jogok védelme érdekében. Komoly lehetőségek rejlenek benne, amennyiben átfogó és átlátható módon alkalmazzák. Tehát hangsúlyoznám a fő következtetésemet, átláthatóbb szakpolitikai eszközékkel váljon, lehetővé kell tegye azt, hogy ebbe a keretbe bekapcsolódjon a civil társadalom is, és nyilvánosan értékelhető benchmarkokra van szükség. Köszönöm szépen. Thank you very much for your speech. Köszönöm a beszédét. Köszönöm, hogy betartotta a hozzászólási időt. És ha megengedi, hogy itt ironizáljak, nehéz tudni, hogy az EU-ban ki a felelős. Hát ez az EU-ban egy nagyon általános megjegyzés, nem csak a GSP Plus-ra vonatkozik. Szahoraon következik a pakisztáni munkavállalói szövetségelnöke. Több szempontból is örülök annak, hogy megadhatom önnek a szót, főleg azért, mert úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a civil társadalom képviselőit meghallgassuk olyan országokból is, ahol az országok komoly erőfeszítéseket tesznek, hogy megfeleljenek a nemzetközi ígéreteiknek. Sok országban a civil társadalom nem rendelkezik önözkezőkkel, hogy szabadon véleményt nyilvánítsanak. Most megadom önnek a szót. Hol is ül? Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Köszönet a bizottságnak is. Köszönöm, hogy a civil társadalom ezt, ezen fontos oszlopát meghívta, tehát a munkavállalók szövetségét. örülete, ö, szeretnék köszönetet mondani az Európai Unió pakisztáni irodájának is. Nagyon jó velük az együttműködés, de azt hiszem még azért lehet sokat javítani a pakisztáni munkavállalók munka körülményein. A GSP-hez 27 egyezményt kell aláírni és ratifikálni az adott országnak, ebből 17 foglalkozik munkavállalókkal, emberi jogi kérdésekkel, vagy munkajogi kérdésekkel. Nekünk egy 60 milliós munkaerő piacunk van. Nos, azért is hálások vagyunk az elnök úrnak, mert mi pakisztániak függetlenül is be tudunk számolni a helyzetünkről. Alív barátomon keresztül mutattuk ezt be, akit meghívtak vendégként az indító eseményre. Nos, a munkaügyi miniszterek képviselték a különböző provinciákat Pakisztánban valószínűleg ezen jelentés alapján, illetve a bizottság jelentés alapján elmond, hogy amivel egyébként egyetörtünk, és elmondhatjuk, hogy megpróbáltuk kihangsúlyozni ezen jelentésen keresztül, tehát hogy mik az igazi problémái a pakisztáni munkavállalóknak. Persze a kormány elért bizonyos eredményeket, viszont nagyon sok mindent még meg kell valósítani, és ehhez komoly évek munkájára van szükség, mert csak két éve kezdett el ezzel foglalkozni. Sok időm nincs, ezért a lényegre térek. Négy térületről szeretnék beszélni. A gyermekmunkáról, a diszkriminációról, illetve a szexuálhelyzethez való csatlakozás jogáról és a kollektív szerződésről. Nézzük a gyermekmunkát. Elvileg 3,3 millióra tehető ki a gyermekmunkások száma a Pakisztánban, de ez valószínűleg nem pontos, jelenleg 2,7 millióról gyerekről beszélhetünk, tehát csökkenő tendenciáról besz- beszélhetünk. Ezt, azzal, ezt olyan kontextusban kell látni, hogy Pakisztán, eh, Pakisztán lakossága növekszik, Tehát nő a népességünk, és ehhez képest a gyermek munkavállalók száma csökken. Érintett, az érintett felek, partnereink mindent megtesznek azért, hogy ezzel kapcsolatban tájékoztató munkát végezzenek. Punjabot emelném ki, itt kitűnő munkát végeztek például a kötelező iskoláztatással kapcsolatban. Nos, a teljes pakisztáni lakosságnak több mint a fele él Punjab tartományban. Nézzük a kényszermunka kérdését. Nos, el kell mondjam, hogy ezekben a kérdésekben nem történik meg például a munkavállalók kinevezése, tehát nem kapnak erről egy írásos ö, dokumentumot, a szociális védelem is hibázik. Egyébként a magánszektor is mindent megtesz azért, hogy kivonja a munkavállalókat a különböző szociális juttatásokból, a juttatásokból, stb. stb. 30, a munkavállalók 30, a munkáltatók 30%-a tesz eleget ennek a követelménynek. Egyébként a kényszermunkával kapcsolatban is történt némi előrelépés, de nem szeretnék részletesen erről beszélni. Nézzük a harmadik fontos témát, a diszkriminációt. Két olyan provincia van, ahol komoly előrelépés történt, de van két másik, ahol még komoly gondok vannak. Nagyon lassan történik előrelépés, nagyon lassúak a folyamatok. A diszkrimináció a diszkrimináció a munkaerőpiacon az egyik legfontosabb munkajog, ezt is eltérő helyzetet láthatunk a különböző tartományokban. Tehát ez a né, és még egy utolsó dolog, ez pedig a e, munkavállalók jogainak e, a helyzete, tehát e, van egy joga a munkavállalóknak arra, hogy szakszervezethez csatlakozzanak, a kollektív szerződés kötés mennyire, mennyire megoldható. Nos, ezeken a, ezeken a területeken nem mondható, hogy a három, az előző három téma mind képviselteti magát a szakszervezeti programokban. A magán munkaadók esetében nagyon-nagyon nehéz szakszervezethez csatlakozni, csak a munkavállalóknak csak 4%-a tartozik valamilyen szakszervezethez, illetve vannak olyan tartományok, ahol ez még nehezebb. Aztán nagyon nehéz továbbá a munkaügyi felügyelők munkája, Nos, körülbelül 500 munkaügyi felügyelő van, ez nagyon alacsony szint, sokkal több felügyelőre van szükség. Az, itt a jelentésben az is elolvasható, hogy az elmúlt két év alatt sikerült haladást elérni a munkajogi törvények, a munkaügyi törvények elfogadásában. Még egy dolog, ez nem csak Pakisztánban jellemző, hanem sok GSP plusz országban. Vannak olyan övezetek, ahol gyakorlatilag semmilyen munkaügyi törvény nincs hatályban. Ezek GSP plusz országok, ezek exportra termelő orsz, ö, exportra termelő zónák vagy övezetek, ezek azt jelenti, hogy általában nagyon kevés ember profitál abból a haszonból, amit itt termelnek, és itt sokkal rosszabbak a munkügyi körülmények. Ez azt jelenti, hogy a munkavállalók nem jutnak hozzá az alapvető jogaikhoz, és sajnos a piac összeszűkül, ezeken a területeken, és maga a szétosztás is. Nagyon fontosnak tartom az, hogy arányos legyen a, ö, arányos legyen a területi megvalós, megvalósítása és a, ter, a termelésnek. A külföldi tőkét tudni kell az országba csalogatni, de úgy, hogy meglegyenek a megfelelő munka ügyi feltételek is. Elnézést, egy kicsit túlléptem az időt, mert elvileg csak 7 percem lett volna. Köszönöm szépen, hogy az elnök. Köszönöm. Most a képviselő következnek, kérdéseket tehetnek fel vendégeiknek, utána pedig majd megadom a szakértőknek a szót még egyszer, hogy válaszoljanak. Azt el kell mondjam, hogy 32 percünk van még, ezt nem léphetjük túl. Nézzük először is a jelentéstevőt, de ő nincs itt. Ska Keller jelentkezett. Thank you. Thanks to all the speakers. Um... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a meghívottaknak, hogy eljöttek, és köszönöm szépen, hogy elmondták a véleményüket. Néhány kérdést szeretnék a különböző előadóknak szegezni. Az ajánló képviselőjétől szeretném megkérdezni, hogy tudnának-e többet tenni azért, hogy az ajánló ajánlásokat végrehajtsák. Nyilván ezeket, ezek szerepelnek a jelentésekben, de mit tehetnénk azért, hogy ezeket a szabályokat még jobban betartsák? Hallhattunk néhány nagyon érdekes javaslatot Rein úrtól. Biztos vagyok abban, hogy tegnap a bizottságban is ugyanezeket mondta el, amiket itt is. A bizottságtól szeretném megkérdezni, hogy megvitatták-e a javaslatokat, beszéltek-e arról, hogy mit kívánnak kezdeni ezekkel az ötletekkel, javaslatokkal, amelyeket Reino megfogalmazott, vagy úgy gondolják, hogy ezek mégsem működőképesek, és ha nem azok, akkor miért? Aván úrnak is köszönöm, hogy itt van. Sokat hallhatunk a szociális párbeszédről és az érdekelt körök bevonásáról. Milyen a kapcsolatok, kapcsolatok a pakisztáni EU nagykövetséggel? Meghívják-e önöket találkozókra, egyeztetésekre más emberjogi szervezetekkel vagy EU-s szereplőkkel? Mennyire veszik figyelembe az önök véleményét, javaslatait? úgy érzi-e, hogy tiszteletben tartják az önök véleményét, hogyan alakulnak az elvárásai, hogyan alakul az együttműködés az EU-s képviselettel. Lehet, hogy kevésbé gyakorlati kérdés a következő, de mit gondol arról, hogy hogyan működik együtt az önök szervezete a munkavállalókkal. Mit lehetne tenni a GSP Plus keretein belül annak érdekében, hogy a munkavállalók jogai jobban érvényesüljenek? Köszönöm. Köszönöm szépen, Moszka asszony. Köszönöm, lenne egy általános kérdésem az összes szakértő felé. Egy ilyen vita esetén az szokott lenni a végkövetkeztetés, hogy a haladás megvalósítása, tehát az elképzelések végrehajtása a leggyengébb láncem. Nyilván ország alapú módszertant kell kidolgozni, tehát az országra kell szabni a módszertant, de egy kolléga utalt arra, hogy bevált gyakorlatokat kéne összeszedni, és ezt alkalmazni az adott ország feltételeire. Szerintem jó lehet hasznos lehet a végrehajtás érdekében. Kérdésem a szakértők felé, vagy a meg, vendégek felé, milyen adatokra, tájékoztatásra van szükségük, mi segítene nekik is, nekünk, vagy mink, eh, nekik is, illetve nekünk is abban, hogy megfelelő intézkedéseket tudjanak létrehozni, amelyek megfelelően alkalmazhatóak az egyes országokra, és amelyek túlmutatnak, amelyek túlmutatnak a jogszabályokon, vagy a jogszabályreformokon. Ezek ugyan nagyon láthatóak a jogszabályreformok, de ez csupán a folyamat első része. Egy igazi modernre van szükség, egy konkrét értékelés lehetővé tevő lépésekre van szükség, vagy eszközökre van szükség, ezeket összegyűjthetné a bizottság, és aztán szétoszthatná mindezeket a különböző partnerországokban. Nagyon szépen köszönöm. Curtin Darling asszony, a következő felszólalunk. Köszönöm. Hasonló kérdést szerettem volna én is feltenni, mint Alessia. Mit tehetünk a további javulás érdekében? De van egy egészen konkrét kérdésem az ajánló képviselőjéhez is. Reagálva arra, amit Áván úr mondott, úgy gondolom, egy nagyon meggyőző beszédet tartott, főként az exportzónákról, hogyan látja a GSP, GSP plusz standardokat az exportokhoz kapcsolódóan hogyan alkalmazzák. Tudjuk, hogy az export, a kivitel egyre fontos a partnerországok és Európa kapcsolatában, Szükség van-e külön programokra ezen a területen? Tiszteletben tartják-e az exportzónákon belül a munkaügyi jogokat, szabályokat? Szakszervezeti vezetőként szerzett tapasztalataim azt mutatták, mutatják, hogy nagyon súlyos a helyzet, nem csak Pakisztánban, hanem másútt is. Hogyha a lakosság nagy része számára javul a helyzet, miközben a munkaügyi jogokat alássuk, akkor az valóban üdvös. Érdekelne, hogy az ILO hogyan kívánja a különböző jogok érvényesítését elősegíteni az exportzónákban. Köszönöm. Társelnökünk Bernd Lange kap most szót is. Szólal föl, köszönöm szépen. Először is Wengler úrtól szeretnék kérdezni. Egyre többet beszélünk az értékteremtési láncok működéséről, és arról, hogy az értékteremtési láncokon belül elfogadható körülményeket teremtsünk, főként, amikor például a textiliparra gondolunk és hasonló ágazatokra. A GSP pluszban való tagság Mennyiben játszik szerepet a vállalatok számára abban, hogy ezen országokba helyezzék át a termelést azért, hogy jobban meg tudjanak felelni a fogyasztók azon elvárásának, hogy az értékteremtési lánc a lehető legigazságosabban alakuljon. Áván úrtól is szeretnék kérdezni. Ez a független GSP plusz jelentés pompás dolog, és amennyire tudom, ez a világon egyedülálló. Jó lenne, ha elmondaná, hogy mekkora feladat volt ennek a jelentésnek a megfogalmazása, az ezzel kapcsolatos munka milyen erőfeszítéseket kívánt meg, ez nyilvánvalóan pénzbe is kerül, és lehet, hogy ha többet hallanánk erről, akkor ezzel motiválni lehetne más országokat is, hogy hasonló jelentéseket készítsenek. Elnök, kérje még valaki a szót? Azonnal megadom a szót, egy pillanat. Az összes résztvevőtől szeretnék kérdezni, én magam, hogyan biztosíthatjuk azt, hogy a helyi vállalatoknál, munkavállalóknál lecsapódjon mindaz, ami a GSP plusz előnye, Nekem vannak kétségeim. Tartok tőle, hogy itt jó szándékú döntéseket hozunk, és aztán végül az értékteremtési lenc végén mégsem javulnak a feltételek. Ez egy általános jellegű kérdés volt. Itt van a teremben Indonézia képviselője is, aki szót kért. Ön az? Parancsoljon, és utána pedig még egyszer megkapják a szakértők a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Az indonéz parlament képviselőjeként vagyok itt jelen. Nagy megtiszteltetés a számomra, hogy itt lehetek, és szeretném megköszönni, hogy minket is meghívtak. Nagyon sokat tanultunk az önök jelentéséből, és nagyra értékeljük ezt. Nagyon hálásak vagyunk ezért. Ha megengedik, szeretnék az Európai Parlament nemzetközi kereskedelemmel foglalkozó szakszervez, szakbizottságához intézni egy kérdést. 2013-ban Indonézia adott otthont a WTO egyik találkozójának. Párhuzamosan üléseztek a döntéshozók és a civil társadalmi képviselők, 2015-ben a miniszteri találkozón Nairobiban megállapodtak, hogy a 2013-ban elért tárgyalási eredményeket 2017-ig végre kívánják hajtani. A kérdésem, hogy az önök szakbizottsági munkája mennyiben foglalkozik ezzel a kérdéssel, illetve ennek a megállapodásnak a végrehajtásával. Szeretném azt is elmondani magunk részéről, hogy mi az indonéz képviselőházban egy külön munkacsoportot hoztunk létre, amely a fenntartható fejlődési célokkal foglalkozik, ezzel támogatva a kormányunkat abban, hogy ezen célok végrehajtásában ne késlekedjünk. Köszönöm. Köszönjük szépen! Akkor most fordított sorrendben haladunk a korábbiakhoz képest. Áván úr kap először szót hogy elmondja, illetve hogy reagáljon az elhangzottakra. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Az első, első kérdés a szociális párbeszédről szólt. Mi történt az Európai Unió és Pakisztán között? a szakszervezetek is bevonták ebbe a folyamatba, amikor az Európai Unió megadta a GSP-t. Mi képviseltük akkor a munkavállalókat, megkerestek minket, és hálásak vagyunk azért, hogy a jelentés megszületése előtt két-háromszor sikerült egyeztetnünk illetve a Friedrich Ebert alapítvány is sokat segített. Azt gondolom, hogy megfelelő mechanizmust kell kialakítani a, a, a szociális párbeszéddel kapcsolatban. Sok Európa is így véli, de az nem volt igazi mechanizmus. Ami megtörtént, azért hálásak vagyunk, de egy igazi mechanizmust kell létrehozni, és jó lenne, hogyha minden egyes partner ország EU irodájában megtörténne ennek a mechanizmusnak a végrehajtása. Alapvetően ott egészen más, hogy alakulnak a dolgok, tehát a WTO-ban a tagság vezeti, a tagság dönt, és a szakszervezetekben is meg lehet ezt tenni, ott is a tagságok döntik el, hogy merre merre irányuljon egy szakszervezet. Az is biztos, hogy szociális párbeszédre van szükség a munkaadókkal. Pakisztán különleges, mert létezik egy kétoldalú tanács Pakisztánban, ahol a munkaadók és a munkavállalók vannak jelen. Ali úr ezt ismeri. És a jelentés bemutatóján ott volt az egyik pakisztáni régió elnöke is. Bizony vannak olyan munkáltatók, akik nem regisztrálják a munkavállalóikat, és mindegy nekik hogyan, de nagyobb profitra akarnak szert tenni. A munkajogról úgy gondolkodnak, hogy a munkavállaló az olyan mértékben vonatkozik a munkavállalóra, hogy meg kell tudjon, meg kell tudjon, meg kell tudjon élni a munkavállaló a béréből, de mása ennél többre nincs szükség. Nos, vannak különböző kihívások a jelentésre vonatkozóan. A jelentés nagy részét mi készítettük, A Friedrich Eber alapítványtól leginkább a felmérésre vonatkozóan kaptunk segítséget. A jelentést azért készítettük el, hogy tájékoztassuk az embereket, a pakisztáni lakosságot, és ez még folytatódik is Pakisztánban. Így sikerült ezt elkészíteni, ezt valójában mindegy, mindegyik szakszervezet elkészítheti, de építése van, van szükség. Amikor a fenntartható fejlődésről van szó, akkor felmerült, vagy volt szó, akkor felmerült a kérdés, hogy hogyan kell megvalósítani. A GSP értelmében kapacitásépítés minden egyes érintett fél esetében szükség van, a szakszervezeteknél is, mindenhol végre kell ezt hajtani. A mi esetünkben elmondhatjuk, hogy a szövetségi szintről sokszor tartományi szintre öm, utalták át ezeknek a kérdéseknek a tárgyalását. Ezért is kapacitásépítésre van szükség a tartományi szinten, de a kormány szinten is. És nagy, nagy szükség van arra is, hogy folyamatosan megtörténjenek ezek a, elkészüljenek ezek a jelentések. Fontos az is, hogy a különböző multinacionális cégeknek mi a szerepe. Nagyon sok márkanév van jelen Pakisztánban, de a munkavállalók fizetésében, bérében nem jelenik meg az, hogy micsoda cégeknek gyártunk mi. A 21. században vagyunk, a 21. században hihetetlenül megemelkedtek a bérek, de a világ egy ötöde még mindig éhesen fekszik le, még mindig nagyon rossz körülmények között dolgozik, sokszor még rosszabb körülmények között dolgozik, mint száz évvel ezelőtt. Ezért fontos az, ugye ugyanez Csikágóban megtörtént annak idején, hogy mindenki nyomon kér, számon kérje a jogait, és ez bizony nagy áldozattal jár. Köszönöm. Um, yeah, let me get back on the one. Ha térjek vissza a végrehajtás kérdésére, azt hiszem, erre vonatkozott az egyik kérdés. Tekintettel arra, hogy milyen sokfélék a GSP plusz országok, nyilvánvalóan nincs egységes megoldás, minden országnak sajátos problémái vannak, ezeket kezelni kell. Ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy a civil társadalom képviselőjéből, a vállalkozások képviselőjéből és a kormánya képviselőjéből egy grémiumot kell összeállítani minden országban, amely létrehoz egy munka tervet az egyezmény rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozóan. Nyilvánvalóan fontos benchmarkokat, konkrét eredményeket célul kitűzni, és minden érdekelt felett be kell vonni, mert máskülönben ez nem fog működni. Ami a demokráciára és az emberi jogokra vonatkozó EU-s cselekvési tervet illeti, ebben is benne áll, hogy a háromoldalú párbeszédet elő kell segíteni, ez egy további indok arra, hogy a párbeszédet elősegítsük a GSP plusz országokban. Köszönöm. Köszönjük szépen. A következő felszólalónk, illetve szakértőnk Stefan Wengler. Köszönöm szépen, elnök asszony. Röviden szeretnék reflektálni Lange úr kérdésére miszerint az a GSP plusz országok ösztönzőket biztosítanak-e az ottani vásárlásra. Ezt világosan igennel válaszolhatjuk meg. Az a veszély, hogy a GSP plusz státust megvonnák, hogyha a termelést áthelyezik ezen országokba, viszont kevéssé valószínű, hiszen ez semmiképpen sem lehet adott országok érdeke. Nyilvánvalóan a fogyasztók számára is jó, hogyha érvényesül a preferenciás, preferenciális rendszer. Nem vásárolnak ezen országokban a vállalkozások, hogyha túl magasak a szociális standardok és munkavédelmi standardok, ne felejtsük el, hogy azon országok kapnak GSP plusz státuszt, amelyek aláírták a vonatkozó egyezményeket, hogy aztán a vállalatok betartják-e a vállalásokat, az már más kérdés. A Business Social Compliance Initiative kapcsán azt tapasztaltuk, hogy elsősorban a szállító, a beszállító országokban kell megerősíteni a szociális standardok iránti érzékenységet, ahelyett, hogy csak ellenőrzéseket tartsunk, és utána két héttel az ellenőrzések után aztán megint csak nem tartják be a vonatkozó szabályokat. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm mindenkinek a kérdéseket, a megjegyzéseket, úgy gondolom kiváló az eszmecsere. Az első kérdés az volt, hogy az EU-nak többet kellene tennie az ILO egyezmények betartatása terén. Szeretném elmondani, hogy nagyon fontosnak tartom azt, hogy a munkaügyi standardokat az EU prioritásként kezeli, azt nagyon nagyra értékeljük, üdvözöljük. Az együttműködésünk ezen a területen viszonylag új keletű, néhány országgal már együttműködünk, hamarosan remélhetőleg nő ezen országok csoportja, sora, ami az országonkénti együttműködést illeti, már most is rendszeres találkozókat tartunk, és egyeztetéseket az EU-s képviselőkkel országos szinten. Ez nagyon fontos, az érintett országokban jelenlévő EU-s képviselet számára a tájékoztatás szempontjából. Nagyon szívesen folytatjuk ezt a gyakorlatot, biztosítva ezáltal, hogy az egyes Európai Uniós delegációk is közvetítő szerepet tudjanak játszani. Lehetne többet tenni? Hát a válasz igen, persze, mindig tehetünk többet is, és nagyon szívesen részt vállalunk az együttműködés kibővítésében a magunk részéről. A második kérdés a végrehajtásra vonatkozott. Igen, nyilvánvalóan a végrehajtás a leggyengébb láncem. Ez nem meglepő minden bizonyal senki számára sem. Ami a jogi dimenziót illeti, úgy gondolom, hogy beszélhetünk jó példákról is. Az ILO a gyermekmunka területén például az elmúlt húsz év során igen sikeresen vállalt szerepet, tudjuk mi az, ami működik, és nyilván még mindig túl sok a gyermekmunka Pakisztánban, de egy világos elmozdulás mutatkozik a megfelelő irányba. Más területeken is vannak bevált gyakorlatok. Egy dolog, amire jobban oda kellene figyelni, az a hátrányos megkülönböztetés. A hátrányos megkülönböztetés területén nincsenek megfelelő adataink, nem beszélve a bevált gyakorlatokról. És egy másik terület, ahol szerintem mindannyian többet tehetünk, az a szakpolitikák hatásainak felmérése. Azt hiszem, itt még mindig sokkal többet tehetnénk. Aztán természetesen oda kell figyelni a különböző rendelkezésekre, és a, a gazdasági feldolgozási zónák, az Economic Processing Zones területén még mindig nagyon sokat teendő szintén. És zárásképpen talán szeretném még felhívni a figyelmüket arra, hogy az ILO felügyeleti rendszer pontosan azt ellenőrzi rendszeresen, hogy a munkaügyi standardok betartását valóban végrehajtják-e, vagy sem. Tehát van egy rendszeres monitoring rendszer, amit nagyon fontosnak tart, láttok. Egy másik fontos szempont, amelyet hangsúlyozni szeretnék, pedig az, hogy a különböző szakszervezetek a felügyeleti rendszerrel kapcsolatosan tehetnek megjegyzéseket, jelentéseket készíthetnek, és ezáltal a civil szervezetek is hozzáférhetnek a felügyeleti rendszerhez. Tehát nem csak a kormányzati oldaltól függ ez a rendszer, hanem a civil szervezetek is részt vállalhatnak mindenben. Remélem sikerült megválaszolni az összes hozzám intézett kérdést. Köszönöm. Köszönjük szépen! Most pedig az Európai Bizottság képviselőjének szeretném megadni a szót, hogy reagáljon az elhangzottakra, és válaszoljon a fennmaradó kérdésekre. Ha jól látom, akkor Sandra Kalénát üdvözölhetjük a körünkben a DigiTrade-től. Parancsoljon! Köszönöm szépen! Először is szeretném megköszönni önöknek ezt a kiváló rendezvényt. Nagyon hasznosnak tartom azt, hogy meghallgathattuk a kérdéseket és a válaszokat is azok részéről, akikkel közvetlenül együttműködünk. Szeretném elmondani, hogy megszületett a csecsemő, de sajnos nem volt hozzá használati utasítás. Két évvel ezelőtt létrejött a GSP Plus rendszer, de nem tudtuk igazán hogyan is lássunk neki a monitoringnak. Ezért köszönöm szépen Lang elnök úrnak ezt a mai lehetőséget, hiszen ő gondolkodott velünk együtt azon, hogyan kellene ezt a monitoring rendszert létrehozni. Mi indítottuk útjára ezt a kezdeményezést, anélkül, hogy tudtuk volna, hogyan működik majd. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a sok rendkívül értékes ötletet. Ami az átláthatóságot illeti, ezt nagyon fontosnak tartjuk, ezért is van az, hogy a jelentést közzétettük. Nyilvánvaló az is, hogy ez a jelentés lesz a mércéje a következő jelentésnek, és mindenképpen pozitív tendenciát várunk, hiszen máskülönben nem beszélhetünk haladásról. Szeretném azt is elmondani, hogy örülök a civil társadalommal folytatott világos párbeszédnek, mi is találkoztunk a Justice and Peace képviselőjével, de ez önmagában nem elég. A mi ajtónk nyitva áll az összes civil szervezeté képviselő előtt, ez nem kis dolog. Hallhattuk az imént azt, hogy az ILO részt vesz az embereink képzésében, elősegíti, azt támogatást nyújt, mert nincs meg a szükséges szakértelem. Mi pedig ezen változtatni szeretnénk. Nyilván az erőforrásokról is szólni kell, a GSP plusszal foglalkozó emberek gyakorlatilag mind itt vannak a teremben. Hogyha lennének munkaügyi ataséink, és a DJ Amp kérte az erőforrásokat ehhez, de eddig még semmi nem történt, akkor még jobb lehetne a helyzet. De fontos az is, hogy megnézzük azt, hogy az eszköz jól működik-e, valóban a fenntartható fejlődés segíti elő, és a fenntarthatóság itt a kulcs szó. Látnunk kell tehát az, hogy Beszélhetünk itt arról, hogy hogyan javítsuk az eszközt még tovább, de én személy szerint azt gondolom, hogy bebizonyosodott, hogy az eszköz jól működik. Nyilván kihívás még jobbá tenni ezt az eszközt, de nagyon fontos tudni azt, hogy jól működik ehhez az eszköz. Hiszen valaki utalt is rá, mit teszünk akkor, hogy az eszköz életciklusa végére érkeztünk, mit teszünk akkor? s vannak kíves jelentő kérdéskörök és az értékek és a jogok, olyan jogok, amelyek egyezményekben szerepelnek, és amelyeket aláírtak a GSP pluszhoz tartozó országok, vállalást tettek azok érvényesítése mellett. Tehát szeretném hangsúlyozni, hogy nem európai értékekről van itt kizárólag szó, hanem olyan értékekről, amelyek mellett vállalást tettek az érintett országok. Ez, ezért nem is opcionális a szóban forgó jogok értékek betartása, hanem kötelezettség. De nyilvánvaló az, hogy érdemes párbeszédet folytatni az érintett kormányokkal, hogy megfelelő eredményre jussunk. Amikor ellátogatunk az ért- érintett országokba, találkozunk a civil szervezetekkel is, és megpróbáljuk megérteni, miek a valós problémák. Én még mindig úgy érzem, hogy vannak olyan területek és országok, ahol a megfelelő gazdasági működés még mindig nem egészen olyan, ami ennek lennie kellene. Nagyon bonyolult összefüggésrendszerről van szó, és hosszas folyamatokról nyilvánvaló, hogy nem lehet az egyik napról a másikra megoldani a problémákat. Szerintem a legfőbb kihívás az, hogy az írásban lefektetett vállalásokat a gyakorlatba is átültessék, hiszen az világos, hogy az érintett országok elkötelezettek, ezt ma is láthattuk, de a gyakorlati végrehajtás az, ami még mindig kihívást jelent. Szerintem fontos, hogy tovább foglalkozzunk ezzel a témával, mi a magunk részéről is, de fontos, hogy az érintett országok is folyamatosan dolgozzanak a problémák megoldásán. Szeretnék még egyszer nyilvánosan is köszönetet mondani az ILO-nak. Nagy rajongója vagyok a szervezetnek, mert velük, az ő személyükben egy független szakértői szervre támaszkodhatunk. Ezen a területen azt hiszem ők nagyon sok segítséget nyújtanak nekünk. Tehát, ahogy mondtam, itt a csecsemő, de nem, volt, nem jött vele használati utasítás. Nyilván van még mind javítani, van még mind dolgozni. Lesz egy találkozó civil szervezetekkel, most a jelentéshez kapcsolódóan, de higgyék el, mi is, máshol is dolgozunk a megoldáson, és köszönöm mindenkinek még egyszer a szerepvállalást. Köszönjük szépen a legis legutolsó hozzászólónk, Christopher Fiernen, a jelentéstevő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a hozzászólóknak is azt, hogy jobban megvilágították számunkra a mögöttes dolgokat, amelyek meghúzódnak ezen bizottsági jelentés mögött. Azt hiszem, hogy nagyon elgondolkodtató az, hogy a jövőre nézve a GSP Plus-t hogyan tudjuk javítani. Fontos figyelembe vennünk, hogy itt nem olyan országokról van szó, mint Norvégia, amelyeknek ugye a GSP Plus-t biztosítjuk. Ha Norvégiáról lenne szó, valószínűleg GSP Plus-ra lenne szükség. Ezért a lényeges kérdésekre kell a hangsúlyt helyeznünk az előrelépés során. Miután végighallgattuk ezt a vitát ma, azt hiszem, hogy különbséget kell tennünk a 27 egyezmény között, amelyek részei a GSP plusznak, de vannak más aggályok is, ha például egyet veszünk figyelembe, például a halálbüntetés, amelyről ma beszéltünk. Az Európai Parlament határozottan és egyhangúan ellenzi a halálbüntetést. Ez teljesen egyértelmű. Éppen ezért felháborít bennünket az, hogy olyan országokat látunk, ahol a világon ezt még alkalmazzák. A kérdés, hogy hova építsük be a halálbüntetést, a GSP plusz egy kritériumaként, és azt hiszem, hogy szavaztunk arról, hogy ezt ne tegyük meg, de ez nem azt jelenti, hogy bármilyen módon ez nem jelentene problémát számunkra, hanem éppen ellenkezőleg. De úgy döntöttünk, hogy a GSP Plus nem egy olyan eszköz, amelyel megküldhetünk az emberi jogi jogsértések mindegyikével szemben. Figyelembe vesszük azt is, hogy vannak egyéb kereskedelmi tárgyalások is más országokkal, vannak országok, mint az USA vagy Japán, ahol nincs ilyen rendelkezés. De van egyéb, vannak egyéb területek, amelyeket lefed a 27 egyezmény, és itt fontos, hogy ne arra helyezünk a hangsúlyt, hogy, 27, hogy a különböző problémák még nem oldottak meg, hanem a haladást kell szem előtt tartanunk. Ezért fontosnak tartom, hogy az igazi partnerséget hangsúlyozzuk, amely egy szisztematikus megközelítést tesz lehetővé, és így együtt tudunk dolgozni a 27 egyezmény végrehajtása érdekében. A GSP Plus érdeke tulajdonképpen az, hogy határozottan kiállunk az értékek mellett, és adott esetben vissza is vonjuk ezen preferenciális jogokat. Megtörtént ez már a múltban, volt rá példa, és ez tulajdonképpen a GSP Plus teljes kudarca, ugyanis amikor ezt visszavontuk, nem voltunk képesek a partnerséget működtetni, és a végrehajtást a haladás irányába elmozdítani. Azt hiszem, hogy ez egy olyan következtetés, amelyet le kell vonnunk a mai eszmecsere hallatán. És amit még figyelembe kell vennünk, az az, hogy bármikor is jogszabályokat alkotunk, ahogyan ezt ezen esetben is megtettük néhány éve. Kimondjuk, hogy van egy felülvizsgálat, és ezt jó messzire helyezzünk. Itt ugye 2023-ról van szó, de az idő nagyon gyorsan eltelik, ezért szem előtt kell tartanunk, hogy ha azt akarjuk, hogy működjön a GSP Plus, fennálljon mindazok számára, akik bíznak ebben a rendszerben, el kell gondolkodnunk arról, hogy hova haladjon, merre haladjon a GSP Plus 2023 után. Azt hiszem, hogy ez is egy olyan következtetés, amelyet le kell vonnunk, nehogy bizonytalanságot teremtsünk egy olyan dátuma kapcsolatban, amely még messzinek tűnik, de az igazság az, hogy egy hamar itt lesz. Köszönöm. Azt hiszem, mindannyiuknak megköszönöm, hogy eljöttek, és most folytatódik az INTA ülése. Indeed. Thanks a lot to the experts. Köszönöm szépen a szakértők előadásait. Nagyon sok mindent tanultunk, azt hiszem. Most pedig következik a 18. napi rendi pont. Ez pedig a WTO és a Nairobi konferenciát követő időszakra vonatkozó menetrendről szól, és szeretném a VTO főigazgató helyettesét felkérni, hogy csatlakozzon hozzánk. And I would like to also... És uh, Afsan urat is uh, szeretném felkérni, ő a svéd parlament képviselője. Kérem, fáradjon ő is. Ugyanis az irányító bizottság a parlamenti közgyűlés irányító bizottságának több tagja eljött a mi ülésükre, és szeretnénk őket is bevonni a Nairobi konferenciát követő időszakra vonatkozó menetrend vitájába. Kérném önöket, hogyha szeretnék elhagyni a termet, vagy a szomszédjukkal csevegni, akkor vagy menjenek ki, vagy maradjanak csendben. So, please. Csendet kérek azoktól is, akik éppen elhagyják a termet. So, liebe kollég... Tisztelt kollégák! A VTO konferencia eredményét mindannyian szem előtt tartjuk, ugye? Abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy egy parlamenti delegációt vezettem, egy tíz képviselőből álló parlamenti delegációt. Nagyon csekélyek voltak az elvárások a szakasz elején, és az optimizmus még a konferencia vége felé is korlátozott volt, de aztán végül az eredmény örvendetes, már csak azért is, mert született egy eredmény és a multilaterális folyamat így folytatódik. Így azok, akik már leírták gyakorlatilag a VTO-t, most sikerült megcáfolni őket, bár azt sem mondhatjuk, hogy azért tele van a pohár, mert a későbbi munka fontos lépései a Nairobi követő időszak fontos döntései még függőben vannak. Kaptunk egy nyilatkozatot, amely felvázol egy kompromisszum formájában különböző utakat, ugyanakkor végül ez a kompromisszum nem életképes, ezért nehéz feladat előtt állunk. Ugyanis ki kell dolgozni a későbbi menetrendet Genfre nézve, Örülök annak, hogy Brauner főigazgató helyettes itt van most velünk. Nagy tapasztalattal rendelkezik a kompromisszumok kidolgozásában. Németország képviselője volt a TPC-ben, és azt hiszem, hogy a Dohai forduló óta minden egyes VTO tárgyalási fordulón jelen volt, úgyhogy azt hiszem, hogy óriási tapasztalata van. Átadnám neki a szót, és kérném, hogy vázolja fel a Nairobi konferencia utáni menetrendet. Köszönöm szépen. Ha már a VTO képviselőjeként hívott meg, és a VTO-ban csak francia, spanyol és angola hivatalos nyelv, ezért most inkább angolra váltanék. Engedjék meg, hogy kezdetben emlékeztessem őket arra, hogy a VTO-t a tagok vezetik, tehát a főtitkárnak nincs kezdeményező joga, nem olyanok vagyunk, mint a bizottság, amelynek van kezdeményezési joga, nem mi határozzuk meg a napirendet, hanem a tagjaink. A tagjaink pedig körültekintően őrködnek a jogaik felett, ez igaz az Európai Unióra és tagállamára is. Tehát előrejelezni azt, hogy mi történik Nairobi után, ez csak arra vonatkozhat, hogy mit nyilatkoztak eddig a tagok. Nem beszélhetünk arról, hogy a titkárság mit tervezne. Szerdán, múlt hét szerdán került sor az első informális kereskedelmi tárgyalásra a Nairobi konferencia óta. Ez a bizottság az a testület, amely a WTO-ban felügyeli a nagykövetek szintjén a tárgyalásokat. A fő igazgató így a tagokhoz fordult ezen alkalomból, és leszögezte, hogy az ő értékelése alapján nagyon rosszul voltunk felkészülve a Nairobi konferencia előtt. Nem volt, hogy nem volt egy miniszteri szintű nyilatkozatunk. Az összes miniszteri szintű határozat, valamint maga a nyilatkozat is csak tervezett volt, amelyben számos kérdést még meg kellett vitatni, és ezekben meg kellett állapodni. Túl sok volt tehát a tisztázatlan kérdés, amelyet magunkkal vittünk a miniszterek elé. A főigazgató úgy gondolta, hogy ez egy nagyon sajnálatos helyzet volt, és azt kérte a nagykövetektől a jövőre nézve, hogy jobban felkészüljünk a miniszteri szintű konferenciákra. Arra kérte őket, hogy lépjenek ki a komfortzónájukból, és ne bízzák a döntéseket a miniszterekre az utolsó pillanatban nem lehet ezeket a döntéseket meghozni, hanem a fővárosokat korábban be kell vonni a két miniszteri konferencia közötti időszakban. A főigazgató azt is hangsúlyozta, hogy a Nairobi folyamat közelről sem volt ideális, bírálta azt, hogy bizonyos alkalmakkor nem volt meg a kellő átláthatóság és befogadó jelleg, amely mellett mindenki elkötelezte magát. Összefoglásképpen Nairobi után először is az a lényeges, hogy a főigazgató felkérte a nagyköveteket arra, hogy jobban készüljenek fel, és egyértelműbben kötelezik el magukat a jövőre nézve. Ezt követően egyik tag sem vitatta ezen főigazgató részéről érkezett bírálatokat. A miniszteri konferenciát értékelhetjük sikerként, Ugyanakkor eh, volt egy eh, tabu is, amelyet eh, megdöntöttek a konferencián, az elnök már utalt erre. A miniszteri nyilatkozat a harmadik részében ugyanis egyértelműen beszél egy megoldatlan konfliktusról. Ezáltal a miniszteri nyilatkozat gyakorlatilag eltér egy korábban megszokott gyakorlattól, amely a konszenzus kialakítására törekszik, és egy olyan nyilatkozatot próbál megszövegezni, amely egy minimális közös nevezőre helyezi a hangsúlyt. A Nairobi nyilatkozatban egyértelműen le van szögezve, egyértelműen kifejezésre jut a dohai fejlesztési menetrend jövője. Van, aki ezt van, aki ezen nem szeretne változtatni, vannak azok, van olyanok is, akik szeretnék ezt feladni, tekintettel arra, hogy nem hozott kellő sikert a múltban. Éppen ezért némileg szorongva tekintettünk a titkárság részéről a Nairobi konferencia utáni első Genfi találkozóra, amikor ugyanis láthatóvá válna, válik majd az, hogy ez a vita megnehezíti a jövőbeli tárgyalásokat. A Kereskedelmi Tárgyalási Bizottság informális ülése arról tanúskodik, hogy ugyanakkor ez a vita nem fogja befolyásolni a jövőbeli egyeztetéseket. Ugyanis az eredmény jelentőség teljes volt, és jelenleg senki sem állította azt, hogy ez a vita a jövőre nézve egy előfeltétel lenne, éppen ellenkezőleg úgy tűnik, hogy az összes tag egyetértett abban, hogy a DDA-vel kapcsolatos kérdésekről tárgyalni kell, még akkor is, hogyha a tagok nem értenek egyet a tárgyalások struktúrájával. Vannak tagok, amelyek egyértelműen hangsúlyozták új kérdések megvitatását, ugyanakkor ezen tagok sem zárkóztak el a DDA pontjainak megvitatásától. A főtitkár értékelése alapján mindenki egyértelműen elkötelezte magát amellett, hogy a még függőben levő dohai kérdésekről folytatni kell a tárgyalásokat. Hangsúlyozni kell ezt, noha a tagok álláspontja nem egységes most arról, hogy ezt hogyan lehetne elérni. Ugyanakkor meg kell jegyezni azt is, hogy különböző tagállamok különböző hangsúlyokat, különböző súlypontokat határoztak meg. A főtitkár azt kérte az elnököktől, hogy kezdjék el az egyeztetéseket a különböző tárgyalási, tárgyalócsoportokkal. Bizonyos delegációk új kérdésekre hívták fel a figyelmet, de ebben a szakaszban konkrétumokról senki sem beszélt. Tudják persze, hogy az Európai Unió más alkalmakkor felvetett már bizonyos témákat a szerdai ülésen, ugyanakkor konkrét napirendi pontról nem esett szó. Mivel a WTO egy tagorientált szervezet, várjuk a tagállamok kéréseit, hogy mi a titkárság részéről megfelelő segítséget nyújthassunk majd a tárgyalások során. A múltbeli tapasztalatok azt mutatják, hogy azok a tagok, amelyek bizonyos kérdéseket szeretnének megvitatni, megtalálja, megtalálják majd ennek a módját, független attól, hogy mindenki egyetérte velük, vagy sem. Remélhetőleg az új tárgyalásokra a VTO berkeiben kerül majd sor, de vannak a vto n kívüli fellépések is, mint például a TISA. Reméljük, hogy a tagok egyetértenek majd a még függőben levő kérdésekben a DDA-val kapcsolatban, illetve abban is, hogy hogyan kerül sor majd ezek megvitatására, és reméljük, hogy az új kérdésekről is ez mondható el. Két egymás utáni miniszteri konferencia bizonyos sikert hozott, ezért az üzleti világ ismét érdeklődést mutat a WTO munkája iránt. Ez egyértelművé vált egyébként a Davoszi világgazdasági fórumon is. Éppen ezért arra számítunk, hogy az üzleti világ a gazdasági fontosságú kérdésekkel kapcsolatban majd inputot nyújt. Természetesen az önök reakcióira is számítunk, hiszen önök az európai népek megválasztott képviselői ismerik a választópolgárokat aggató kérdéseket, és tudják azt, hogy a különböző nemzetközi szervezetek milyen segítséget nyújthatnak. Szeretnék még két megjegyzést tenni. A DDA-vel kapcsolatban egy konkrét tárgyalási struktúra jött létre. Egyfelől itt van a Kereskedelmi Tárgyalási Bizottság, amelyet már megemlítettem, és vannak a különböző bizottságok, amelyekben a DDA-vel kapcsolatos konkrét kérdésekről van szó. Úgy tűnik, hogy ezt a struktúrát senki sem kérdőjelezte meg, még azon tagok sem, amelyek szeretnék szeretnék, szeretnék felhagyni a DDA-vel, nem kérik, hogy szüntessük meg ezt a struktúrát. Így tehát mindenki a jó szándékáról tett tanúbizonyságot, és így elkerülhetőek a további bonyodalmak, és előreléphetünk a folyamat során. Egy másik megjegyzésem az, hogy van egy meghatározott rend, amely a WTO rendelkezéseiből, megállapodásaiból következik, és ez kapcsolódik a mezőgazdaság és a szolgáltatások kérdésköréhez. A Nairobi nyilatkozat azt kéri a tagoktól, és ezt a korábbi ülésen is elmondtuk, hogy az konkrét záradék mechanizmussal kapcsolatban folytassák a tárgyalásukat, és gyorsítsák fel a keretet, amely által a public stockholding problémája megoldható, és a gyapott témában is folytatni kell az eszmecseréket, ami most konkrét figyelmet követel meg a tagok részéről. Ami a titkárságot illeti szeretném hozzátenni, hogy még mindig vannak további országok, amelyek csatlakoznak, említést tennék Belarusról és Iránról, és tekintettel arra, hogy számos kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodás tárgyalására sor került, valamint regionális megállapodásokra, mint a, TTP, a TPP, a titkárság arra számít, hogy sor kerül ezen megállapodások elemzésére, és ezzel le is zárnám a jelentésemet. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen. Ön igazi diplomata. Úgyhogy valamit azért mondott, de túl sokat nem. De nagyon érdekes volt, amit hallottunk. Kérdezném. A kollégák felé fordulnék és Afszánnak, Afszán úrnak adnám meg a szót. Üdvözlöm őt itt körünkben, ön következik. Köszönöm szépen. Most kezdtük itt a munkát. A parlament közi unió csoportja, amely a vto val foglalkozik, nagyon örül annak, hogy részt vehetünk ebben az INTA részt vehetünk ezen az intaülésen. Több mint 20 ország tartozik a tagjaink sorába. Nem túlzok, hogyha azt mondom, hogy mindig érdekes, amikor a kereskedelem különböző aspektusait beszéljük meg, úgyhogy köszönet még egyszer, hogy lehetőséget kaptunk a részvételre, illetve hogy itt lehetünk a meghallgatáson is. Köszönöm, Afszán úr. Mondja az elnök. Kollégák, kérem jelentkezzenek. Lehet, hogy most nem annyira diplomatikus válaszokat is kapunk. Az első kérdés feltevő Buchner úr. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ich hab... Köszönjük szépen, hogy itt van. Több kérdésem is van. Először is, hogyan ítéli meg azon politikai buktatók hatását, amelyek Nairobiban megmutatkoztak? Milyen hatással lesznek ezek majd a február 24-i ülésre, és mi a helyzet a Nairobi utáni időszakra vonatkozólag? Mennyire realisztikus elvárás, hogy még jelentős előrelépések történjenek? És végezetül egy konkrét kérdés. A Nairobi megállapodásra vonatkozólag, illetőleg ami az agrártermékek kivitelét illeti. A 18-tól 21-ig terjedő bekezdésekben az áll, hogy az állami szervezetek és akár magánkézben lévő szervezetek lehetősége is korlátozottak, ami az agrár termékek minimális árának meghatározását illeti. Itt monopól helyzetben lévő szervezetekről van szó, nem olyanokról van szó, amelyek az exportot, illetve a kivitelt végrehajtják. Itt egyfajta aszimetria mutatkozik meg, amely nagyon nagy károkat okozhat a helyben dolgozó gazdáknak. Ön hogyan látja ezt a helyzetet? Köszönöm. Köszönjük szépen, most pedig Mr. KKV következik, azaz Rübig úr. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy a kereskedelmi könnyítések, az akadályok leépítése nagyon nagy áttörést jelent. Ez volt a dohai fordulónak az alapvető célkitűzése. A mezőgazdaság területén is sikerült jelentős eredményeket elérnünk. A kérdésem az Aid for Trade irányába mutat. Mi a helyzet a fejlesztés politikai dimenzióval? Jól gondolom-e, hogy ez a dimenzió a COP21 alkalmával is érvényesült, illetve, hogy az ENSZ a jövőben elsősorban az éghajlatváltozással és a széndioksziddal kapcsolja össze ezt a dimenziót. Ez azt jelenteni, hogy a nemzetközi vita a WTO szinteréről áttolódott az ENSZ szinterére. Vagy pedig úgy véli, hogy a következő forduló alkalmával a fejlesztési agenda ismét napirendre kerül? Köszönjük, Takula úr! Köszönöm szépen, elnök úr. Pascal Lámé, a VTO korábbi vezetője, a múlt héten egy konferencián azt mondta, hogy a nemzetközi szervezeteknek van egyfajta averziója változással szemben, ezt a problémát pedig általában a vezetőségben megmutatkozó deficitre vezethető vissza. A, nem, a multinacionális szervezetek lehetnek ugyan fragmentáltak, de mégis van egy jó vezetőjük. A nemzetközi szervezetekre ez nem feltétlenül igaz. Ha változást akarunk, akkor megfelelő vezetőségre van szükség. A nemzetközi szervezetek specializáltak, fragmentáltak, és szükség van valakire, aki igazán jól tudja vezetni őket. Pascal Lámi ezt mondta a múlt héten. Vajon a VTO-ra is gondolt mindeközben? Azavedo, főtitkár úr, illetve a főigazgató úr elmondta, hogy nagyon nehéz probléma ez. Cecília Malmström egy multilaterális agendát javasolt, és azt mondta, hogy az elkereskedelem, a digitális kereskedés és a támogatások rendszere is nagyon fontos témák. El tudnál mondani nekem azt, hogy melyek azok a VTO tagok, akik nem szeretnék, hogy ezek napi rendre kerüljenek. Úgy gondolja, hogy az újabb több oldalú tárgyalások esetleg eredményre vezethetnének. Köszönjük szépen, Helmut Scholz! Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm a tájékoztatást, a beszámolót, és köszönöm, hogy elmondta, mit gondol a Nairobi utáni első hetekről, hónapokról. Elmondta, hogy egy tabut megtörtek, Szeretném öntől megkérdezni, hogy ez vajon azt jelente-e, azt jelenti-e, hogy a vto n belül a jövőben fenntartják a konszenzusos rendszert, illetve módszert, avagy egy strukturáltabb megközelítésre lesz szükség a vto n belül a különböző csoportok közötti tárgyalások során, amely csoportok ugye saját érdekeit, érdekeiket képviselik. Más nemzetközi szervezetek től, például az ENSZ-től is azt látjuk, hogy úgy tárgyalnak, hogy a legkisebb közös nevező a cél. Tehát mi lenne a jövőben a stratégia? A második kérdés. Ma délelőtt sokat beszéltünk arról, hogy az Európai Parlament milyen álláspontot képviseljen az Európai Bizottság új nemzetközi kereskedelmi stratégiáját illetően, és a globális értékteremtő láncok szerepét hangsúlyoztuk. Hogyha ezeket jól értelmezzük, akkor nagyon fontos, hogy a nemzetállamok saját gazdasági fejlődésük urai legyenek, ezen globális hatásoktól függetlenül, vagy azoktól függően. A WTO-n belül tehát mi a stratégia az új kihívások kezelését illetően? Van egy globális értékteremtő lánc, ugyanakkor a WTO tagoknak csak korlátozott mozgásterük van. Mi a megoldás erre a helyzetre? És harmadsorban, mi a helyzet a további tárgyalásokra vonatkozólag? Köszönjük. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék bocsánatot kérni, mert nem tudtam időben megérkezni. Másik ülésen kellett lennem, váratlanul közbe jött valami. Néhány konkrét kérdést szeretnék önnek föltenni. Első kérdésem, hogy mik a legfontosabb tanulságai a tizedik miniszteri a tizedik miniszteri konferenciának, és ezek alapján milyen új változásokra lehet számítani a WTO-n belül, mik ennek a legfőbb tanításai. A második dolog, szeretném megkérdezni, hogy a WTO parlamenti közgyűlésének milyen szerepet tulajdonít. Nekünk az Európai Parlamentből nagyon fontos az, hogy a WTO-nak legyen nagyobb szerepvállalás a parlamenti szinten. Harmadik kérdésem. Ön szerint a technikai segítségnyújtást hogyan lehet javítani a fejlődő országok esetében, a legkevésbé fejlett országok esetében, hogyan lehet elérni azt, hogy valóban lehessen fejleszteni ezeket az országokat, hogy valóban az ő érdekeiket képviseljük. Utolsó kérdés. Az úgynevezett feltörekvő országokban szerintem egyiket már rég felemelkedtek, rossz ez az elnevezés, tehát az ő esetükben milyen felelősségvállalásról beszélhetünk, ők mennyiben segítenek azoknak az országokban, amelyek még fejlődőek. Köszönöm, mondja az elnök. A parlamenti közgyűlés ből érkező kollégáknak mondom azt, hogy talán az ő kötelességük is, hogy kérdéseket tegyenek fel. Az önök részéről még eddig nem volt egyetlen kérdésem. Winkler úr, és aztán ön következik, aki jelentkezett. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt Főigazgató helyettes úr, köszönjük a bevezetést, a tájékoztatást, illetve megköszönjük értékelését az elmúlt két hónapról. bár a vélemények eltérnek az Európai Parlament tagjai között is, a többség mégis támogatja a több oldalú rendszert. A képviselők leginkább azt gondolják, hogy szabályalapú rendszerre van szükség, amelyet nem csak életben kell tartani, de lehetőség szerint aktívabbá, nagyra törőbbé kell tenni. Ez tehát a többségi vélemény az Európai Parlamentben. Itt a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottságban több vita folyt a Nairobi események előtt arról is, hogy mi lesz a déli a jövője, vagy a moderátori rendszernek milyen jövője lesz. Erről tehát sok vita folyt itt. A transatlanti kapcsolat alakulásáról is elképzelhető, hogy lesz TTP, sőt az is lehet, hogy már van is. Nem tudjuk, hogy mi lesz a kongresszus véleménye a ratifikációról. De van egy dolog, ami folytonosan visszatér, ez pedig a ratifikáció joga, és ez egyfajta felelősséget jelent szavazóink felé. Ez a felelősség egyfajta átláthatósággal, illetve tájékoztatási kötelezettséggel is jár. Ez azt jelenti, hogy a tárgyalások, a kereskedelmi tárgyalások hatásáról kell tájékoztatni. Itt az a gond, hogy nagyon nehéz tényszerű kommunikációt végrehajtani, más oldalról viszont. A nagyon könnyű azt mondani a szkeptikusoknak, hogy a kereskedelem rossz. Arról az ellenkezőről nehezebb meggyőzni a közvéleményt, hogy miért jó a kereskedelem. Ön elmondta, hogy a tagok alakítják, a VTO tagjai alakítják az önök napirendjét, nem, nem állhatnak elő ugyan külön kezdeményezésekkel, de gondoljunk csak Pascal Lamira, aki körülbelül egy évvel ezelőtt volt itt, tavaly januárban vagy februárban, és azt mondta, a kereskedelem új korszakát éljük. Új időszakról van tehát szó, és ebben szerepel már a kommunikáció is. A WTO belül a kommunikáció egyáltalán kérdése, téma, ha igen, akkor mi hogyan gondolkodnak erről? Köszönöm, most a kínai kolléga következik. Uh, thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a főigazgató helyettes úrnak a tájékoztatásért. Nagyon informatív volt, amit elmondott. Mindenki tudja, hogy a DDA már 15 éve tart. Bizonyos dolgokat elértünk, de még mindig vannak gondjaink, kihívásaink. Jelenleg egy új helyzettel állunk szemben. Egy keresztúthoz érkeztünk. Erre utalt főigazgató helyettes úr is, egyes tagállamok föltett, esetében fölmerül a kérdés, hogy mi van az elkötelezettsége. Mindenki tudja, hogy Kína mindig is hitt a több oldalú kereskedelmi rendszerben, és ezt mindig is támogatta. Aktívan részt vettünk a DDA-ban. Jelenleg nem is tudom, hiszen én a kínai parlament tagja vagyok, a népi kongresszus tagja. A főigazgató helyettes úrnak tenném fel a kérdést, ön milyen tanácsot szeretne adni a parlamenti képviselőknek? Hogyan támogathatjuk azt, hogy folytatódjon a több oldalú kereskedelmi rendszer fejlődése a jövőben. Tudjuk, hogy ez egy kormányközi tárgyalás, de kérdésem az lenne, hogy a képviselők mit tehetnek? Ön mit szeretne, hogy mit tegyünk? Köszönöm, Rübig úr, következik még egyszer. Rövid kérdést tegyen fel, kérem. Ja, eh, meine Frage Az én kérdésem A piac gazdasági státusz irányába mutat. Ezen a héten szorosan nyomon követtük a helyzetet. Láthattuk a tiltakozásokat, az acélipari termelés itt fontos kérdés. Nyilván a kisbeszállítók olcsó termékekhez férhetnek hozzá ennek révén. Van-e rá lehetőség, hogy a VTO jövőben napirendre tűzi ezt a kérdést? Engem az érdekelne, mondja az elnök, hogy van-e valamiféle időbeli keret a menetrendre vonatkozólag, valamint a tárgyalások ösztönzésére vonatkozóan. Másodszorban pedig csatlakoznék a főigazgató bírálatához, ami Nairobi előkészítését illeti. Hogyha Nairobit a COP21-hez hasonlítjuk, azt látjuk, hogy a COP21 esetében volt egy úgynevezett peer group, amely megállapodott a különböző országok nevében, és utána meghatározta a napirendet. Nem lenne szükség reformokra a VTO munkamódszerében és a konferenciák előkészítésében. Van-e az Európai Bizottságnak is kérdése? Nincs. Nem kérdeznének Brauner úrtól, akkor parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen, rendkívül érdekes kérdéseket hallhattunk. Először is hadd mondjam el, hogy nagyra értékeljük a parlament érdeklődését, és nagymértékben függünk az önök támogatásától is. Ha nem élvezzük az önök és a, az üzleti élet támogatását, akkor irrelevánsá válunk, akkor be is szüntethetjük akár a munkát, úgyhogy nagyon fontos nekünk az, hogy önök nyomon kövessék a munkánkat, és támogassanak bennünket. Fontos továbbá az is, hogy önök befolyásolják a származási országukat, hazájukat, és ezzel válaszolnék is a kínai vendég kérdésére. Nagyon fontos a parlament támogatás, és fontos, hogy a parlament a kormánynál latba vesse a befolyását. Buchmann úr, hogyan járjunk el a továbbiak során? Ez rendkívül nehéz kérdés. Az eddigiek során, amikor csomagokról tárgyaltunk, akkor mindig az volt a gond, hogy valakit túlszul ejtett valaki mást. Az emberek csak olyan kérdésekre voltak hajlandóak tárgyalni, amelyek megtárgyalása esetén kaptak valamit cserébe. Például, ha volt egy találkozó abban a csoportban, ahol az, a dömping ellenes eljárások átláthatóságáról volt szó, itt két delegáció magához ragadta rögtön a szót, mondván, hogy nem beszélnek a dömping ellenes eljárásokról, amíg nem kapnak valamit a mezőgazdaság területén. Tehát túlszul ejtették ezt a találkozót. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a tagok intelligens módon döntést hozzanak arról, hogyan kerülhető el ez a helyzet a jövőben. Elkerülhető például úgy, hogyha külön választjuk a különböző kérdésköröket. Külön tárgyaltuk például a kereskedelem előmozdítását, külön tárgyaltuk az információs technológiai megállapodást is. Úgyhogy jelen pillanatban sajnos én is csak spekulációkba bocsátkozhatom, remélem, hogy a tagok elég bölcsek lesznek, hogy ne hozzanak létre olyan csomagokat vagy olyan programokat, amelyek lehetővé teszik ezt a fajta túlszul ejtést. Nemrégiben jártam a Bécsi Ökoszociális Fórumon, ahol a gazdák meghívtak engem az ottani rendezvény, nagyon érdekes volt ez a rendezvény. Az exportverseny volt itt napi renden. Ez hosszú ideig nem volt egy nagyon kiemelt kérdés. Az Európai Unió, ha jól tudom, 2013 óta nem élt export támogatással, az ausztrák gazdák a közhiedelemmel ellentétben szintén nem kaptak export támogatást. Biztos vagyok abban, hogy Lami úr frusztrációjának adott hangot. A VTO egy tagorientált szervezet, és most kockázatot vállalok azzal, amit mondok, de máskor is elmondtam, hogy 2013. októberre óta vagyok ott, és azóta is keresem azt a tagot, amely előbbre viszi a dolgokat. Szeretném, hogyha a szervezet lendületesebben működne. És vannak olyan küldöttek, akiket, ha megválasztjuk őket, bizonyos grémiumok vezetőinek, akkor valóban lendületet visznek a munkába, de vannak olyan tagok, amelyek semleges pozíciót foglalnak el, nagyon nehéz, nehezen érthető ez számomra. több lendületre van szükség. És azt hiszem, erről beszélt a főigazgató akkor is, amikor azt mondta a nagyköveteknek, a küldötteknek, hogy ki kell lépniük a komfortzónájukból. Ezzel az ön kérdésére is válaszolok, elnök úr, igen, nyilvánvalóan sokkal jobb előkészítésre van szükség. Ha megnézzük Nairobit, akkor szerintem legalább öt olyan ország volt, amely végül felvállalta a vezető szerepet, de ezt is sokan bírálják, mondván, hogy nincs megfelelő átláthatóság, nem elég nyílt a folyamat, mindig valamiféle kompromisszumra van szükség. 164 tagunk van, tagállamunk van, és nem lehet mindenkivel egyszerre tárgyalni, és nem lehet mindenki esetében ugyanolyan átláthatóságot követelni és érvényesíteni, mint azok esetében, akik teljes lendülettel haladnának előre. Van-e az Európai Bizottságnak szövetségese bizonyos kérdésekben? Igen, kétség kívül ez így is van. De jelen pillanatban még nem világos, hogy ezeket az új kérdéseket, kérdésköröket hogyan kell megoldani, hogyan lehet tárgyalni ezen esetekben. Hiszen ha ezeket a kérdésköröket külön-külön nézzük, általában nagyon bonyolultak, és el kell dönteni, hogy a VTO kontextusában ezen kérdések mely vetületét kívánjuk kiemelni. A konszenzus marad továbbra is az alapvető filozófiánk, mondom Scholz úr felé fordulva, de tárgyalásokra ott kerül sor, ahol ez a résztvevők érdeke. De ha az emberek nem vesznek részt a tárgyalásokban, hogyha nincs konszenzus az egész szervezet szintjén, akkor a kisebb csoportok fognak tárgyalni. De van egy tapasztalatunk, a Filipinok például mindig a kisméretű vállalkozások és a mikroméretű vállalkozások ügyét vitték előre, ez nem szerepel a mandátumban, de mivel a tagok érdekeltek a témában, minden bizonyos, bizonyan lesz erről tárgyalás. Ön a zöld termékekre, a green goods témájára kérdezett rá. Biztos vagyok benne, hogy itt is lesznek tárgyalások, remélhetőleg jó eredménnyel zárulnak majd. Még sok-sok kérdés hangzott el. Ami az értéklán, értékteremtő láncot illeti, az értékláncokat. A VTO-n belül kutatásokat végeztünk a témával kapcsolatosan. Az egyik VTO jelentésünk szól a témáról, azt hiszem, hogy a 2014-es vagy a 2013-as erről a témáról szólt a többoldalú kereskedelmi rendszer szószólójaként azt kell, hogy mondjam, hogy ezek az értékteremtő láncok reményteljesek. A termékeket tehát értékteremtő láncok mentén gyártják, és olyan sok kétoldalú kereskedelmi megállapodás van életben különböző partnerek között, és mindegyik megállapodásnak saját szabályrendszere van, hogyha egy hosszú értékteremtő láncolaton keresztül hozunk létre egy terméket, és sok kétoldalú kereskedelmi megállapodás rendelkezéseit kell betartani, akkor rendkívül bonyolult, bonyolultá válik a helyzet, rendkívül komplexé, és vannak olyan esetek, amikor egyszerűen nem is érdemes már megpróbálni, mutatni, megmutatni a, szárma, a származási helyet, és ezáltal elvesznek azok a preferenciális kedvezmények, amelyeket ezen bilaterális egyezmények hivatottak lettek volna biztosítani. Remélem, hogy végül visszatérnek az érintettek a WTO keretei közé, és az értékteremtő lánc e szempontból rendkívül fontos. Látjuk tehát azt, hogy a szuverén állam nem tud úgy szabályozni, nem tud túlépni a partnerségi láncolatokon, hogy az egész értékteremtő láncra vonatkozó szabályozást teremtsen. Winkler úr A kereskedelmi és kommunikáció témájára kérdezett rá. Igen. Most már emlékszem a kérdésére, nyilvánvalóan ez is egy fontos kérdés, fontos ügy. Semmi kétség nem fér ahhoz, hogy a kereskedelem rendkívül fontos a szegénység felszámolása szempontjából, egy nagyobb jólétben élő társadalom megteremtése szempontjából. De még mindig rengeteg bírálatot hallhatunk, és minden évben a VTO megszervez egy nyilvános fórumot, ahol kis narratívákat próbálunk bemutatni arról, hogy a kereskedelem segítségével az emberek hogyan tudnak kiemelkedni a szegénységből. A kereskedelem tehát jó dolog. Afrikából érkeztek például többen tavaly erre a fórumra, többen Dél-Kelet-Ázsiából, megmutatván azt, hogy a kereskedelem milyen pozitív hatással bírhat. Ez a kommunikációs erőfeszítésünk egyik vetülete. Piacgazdasági státusz, igen, hát ez egy nagyon kényes téma. Hivatalos minőségemben nem lehet erről véleményem, de tudom, hogy a wto ba is eljut majd a téma, Előfordulhat ugyanis, hogy az egyik tagállam a WTO-hoz fordul, panaszt nyújt be Kína ellen, Kína pedig a WTO vitarendezési mechanizmusához folyamodik, és a WTO-nak foglalkoznia kell majd a kérdéssel. De jelen pillanatban nem nyilatkozhatom erről. Um, there was the, uh, your question on uh, uh, technical support um, and the role. Volt egy kérdés a technikai támogatásról. Ami a VTO által nyújtott technikai támogatást illeti, ez szigorúan tag, állam, tag alapú és kereslet vagy igény alapú az ország megfogalmazza az igényét, mi pedig létrehozzunk egy olyan programot, amely véleményünk szerint eleget tesz ennek az igénynek. Egyenlőre a gazdagabb tagok biztosítják az erőforrásokat, a Dohai Fejlesztési Alapot például továbbra is a tagok tartják fenn annak érdekében, hogy az igényeknek meg tudjunk felelni. Ami a fejlődő országok piacait életi, ez az egyik nagy témakörünk. A WTO-ban itt vannak az ipari országok, itt vannak a fejlődő országok is, a fe, aztán itt van a harmadik csoport, a feltörekvő országok csoportja. Kérdés, hogy ez utóbbiaknak milyen szerepkör jut. A Nairobi találkozót megelőzően ez volt az egyik legvitatottabb téma. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük Brauner úrnak. Hát nagyon sok a kényes téma, a kényes kérdés. Sok szerencsét kívánok önnek, és sok sikert a munkája során. Köszönöm szépen a kollégáknak, hogy részt vettek ebben a nagyon érdekes vitában. Az bizottság beli kollégáknak mondom, hogy holnap 10 órakor találkozunk. Mi ketten fogunk elnökölni az ülésen. A következő napi rendi pont a Nairobiról szóló beszámoló, ezt mindenki megkapta, a weboldalunkon is elérhető, úgyhogy mindenki elolvashatja. Az utolsó napi rendi pontunk pedig a következő ülés bejelentéséről szól, március 14-én, 15-én lesz a következő ülésünk. Köszönöm szépen, szép estét mindenkinek. Takula úr, ne haragudjon. Szót kér? Igen. Az egyéb kérdések napirendi pontot kihagytuk. Az a kedvencem, mondja az elnök. Igen, igen, tudom. Ezért is élnék a lehetőséggel, mondja Takula úr. Tegnap Lapföldön jártam Kretszú biztos asszonynal, nem tudtam itt lenni, és akkor Oroszországról kibontakozott itt egy vita. Ahogyan tudja, Oroszországgal kapcsolatban én vagyok a jelentéstevő itt a szakbizottság most nagyon csalódtam, amikor hallottam, hogy elhalasztotta ezt a kérdést. Nairobi-ban ugyanis nagyon gyümölcsöző vitákat folytattam ebben a kérdésben, és szerintem a legjobb az lenne, ha megpróbálunk hidat verni Európában, Oroszország és Ukrajna között, a problémát meg kell oldani, a helyet, hogy újabb akadályokat állítanánk fel. Remélem vissza tudunk térni erre a kérdésre, és meg tudjuk oldani a kérdést. Jó lenne meghívni az oroszokat is. Mert, ha jól hallottam, akkor tegnap. Hát nem mondanám azt, hogy megalázó volt a dolog, de nem volt ez azért szép ebben a formában. Tudom, hogy néhány frakcióbeli társam nem osztja a véleményemet, de hát finnként én úgy gondolom, hogy nekünk a megoldáshoz kellene hozzájárulnunk. Ennyit szerettem volna elmondani az egyéb kérdések napirendi pont alatt. Elnök, köszönöm szépen. Lehet, hogy valamelyik frakciótársa valóban nem ért egyet önnel. Ezt beszélik legalábbis. De ami a dolog lényegét illeti, valóban elhalasztottuk a napi rendi pontot, és meg kell ezt vitatnunk, bizonyos, meg kell találnunk a megfelelő formátumot a vitához. Ennyi volt, egyéb kérdések nincsenek, akkor köszönöm, szép estét!